Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że rozpoczniemy. Hölgyeim és Uraim, megkezdjük a mai ülésünket. Elnézést kell kérnem a késés miatt. Egnyó úr már bosszankodott emiatt. Elnézést kell kérnem, de hát a kollégákat be kellett várnunk. Hiszen a mai napon ez a hét első napja, most érkeznek. A napirendet megkapták, a hatodik napirendi pont az olívaolaj témájában elhalasztásra kerül az előadó kérése alapján méghozzá november 9-ére. Ne felejtsék el, kérem, hogy a módosítók határideje is megváltozik, november 10-ére változik ez vagyis túl sok idő nem marad a vitát követően. Internetes közvetítés van ma, is 16 nyelven élvezhetik a tolmácsolás előnyeit. Egy eh, jogszabály korrigendumáról szeretnék beszámolni. A titkárság valamennyiüknek, valamennyi nyelven eljuttatott egy korrigendumot a következő jogszabály kapcsán. Ez egy rendelet, 1306-os per 2013-as rendelet, az Európai Tanács és a Parlament rendelete, amely a közös mezőgazdasági politika finanszírozásáról és monitoringjáról rendelkezik. Most gond az, hogy a kollégák, akik a jogszabályokért felelnek, akik kidolgozták az említett korrigendumot, azt az információt juttatták el nekünk, hogy ez egy egyeztetett téma a bizottsággal és a tanácssal, tehát a módosítás megtörtént. Egy technikai jellegű módosításról van szó. A 603. oldalon lévő lábjegyzet az, ami egy technikai jellegű megjegyzés, és itt el kellett végezni ezt. A 231. cikk összefüggésében el kell fogadni a plenárison nekünk is ezt, miután a szakbizottsági szinten megvizsgáltuk ezt, hogyha a mai ülés végéig nem érkezik kifogás ezzel kapcsolatban, akkor ezt követően visszatérünk majd a témára egészen röviden, és döntést hozunk arról, hogy ebben a formában elfogadjuk. Amennyiben további megjegyzés nincs, akkor ezzel elfogadhatjuk a jegyzőkönyvet, még hozzá szeptember 25-i jegyzőkönyvről van szó, és rátérünk a negyedik napi rendi pontra. A negyedik na, napi rendi pont az omnibus rendelettel foglalkozik, és az idevágó jelentés. Önök is tudják, hogy Albert Dessur és De Castro úr azok, akik a témát vizsgálják. De Castro úr az első felet, felét vizsgálta a témának, és Dessur a második felét. Desz úr már a trilógus során tájékoztatott az ott folytatott munkáról. Én a trilógusban egy sikert látok, én úgy értékelem ezt. Köszönöm szépen a bizottságnak, tehát az Európai Bizottságnak, a mezőgazdasági főigazgatóságnak, a tanácsnak és az elnökségnek ott konkrétan. Köszönöm szépen a konstruktív megközelítést, és hogy ilyen konstruktív vitát tudtunk folytatni, aminek köszönhetően a nehéz körülmények ellenére eh, nehéz témákban is sikerült megállapodást elérni. De Castro úr vezet vezette első alelnökként a trilógust, így ő az egész folyamatra rálátással bírt, és egy folyamatosságot biztosított, ami megkönnyítette a munkát a dossziében. Köszönöm szépen még külön a Dessur által elvégzett munkát, aki nehéz tárgyalásokat kellett, hogy folytasson éppen a vég az utolsó szakaszban, de hát talán a legjobb, ha ő maga számol be erről, majd Dessur. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bevezető szavakat is. Csatlakozom a köszönet nyilvánításhoz és továbbadnám ezt a kollégáknak is a hét másik frakcióból, akik a trilóguson részt vettek, és akik a végén hozzájárulásokat adták az eredményhez, amit sikerült elérni. Nagyon kemény tárgyalásokat folytattunk a politikában, ez így szokás, de persze nem csak a politikában. Ha különböző vélemények vannak, akkor törekedni kell egy észszerű kompromisszumra. Úgy gondolom, hogy találtunk egy észszerű kompromisszumot, és köszönöm az együttműködőknek, és persze mindenek előtt Paulónak, aki igencsak intenzíven segítette a munkát, és az Európai Bizottságnak is köszönöm a tanácsnak is. Jó légkörben zajlott a tárgyalás, nagyon különböző véleményeket képviseltünk, és a végén mégiscsak sikerült ennek ellenére eredményre jutni. Most a további menetrendről szeretnék beszámolni azt tervezzük, hogy ezt leválasztjuk az eljárás többi részétől. Gressle kolléganő tulajdonképpen azt jelezte eredetileg, hogy ez hozzájárul, de az elmúlt időszakban volt némi probléma ezzel. Minden esetre jövő hét csütörtökig az elnökség szintjén döntést kell hoznunk, ha azt szeretnénk, hogy ez az ügy 2018. január 1-ével hatályba léphessen. Jó lenne ezt mindenképpen elérni, hogy 2018-ban a kompromisszumok hatályba lépjenek, mert különben nagyon könnyen eljutunk 2019-be, és hát lassan az egész mezőgazdasági ciklus a végére ér ezek után az indítványt előterjesztettük, méghozzá arra vonatkozóan, hogy jövő csütörtökön ezt megveszik, aztán a mini plenárison 30-án, 11-30-án megvitathatjuk ezt, az persze az Agri elé kerülne 22-én, még novemberben, ezzel a menetrendet tartani tudnánk, és nagyon bízom ezért abban, hogy a jövő héten az elnökség döntést tud hozni, már beszámoltam az eredményről itt is, most csak címszavakban szeretnék kitérni. A horizontális rendelettel túl nagy bajunk nem volt. A közvetlen kifizetésekre vonatkozó rendelet esetében az volt a fontos, hogy a legelőtt, a folyamatos legelőtt, állandó legelőtt tisztázunk definíció szintjén, és igazából nem lehet érdeke a környezetnek, hogyha ezt át kell alakítani és sikerült mindenképpen egy észszerű kompromisszumot kialakítani a következő agrárreform keretében. Még észszerűbb szabályt tudunk majd alkotni. Az öt éves határidő az ugyanis kontraproduktív, ezt meg kéne szüntetni, hiszen ha 7 évig megőrizzük ezt, és utána alakítjuk át, ez még mindig jobb, mint hogyha 5 évente ezt állandóan mindenképpen meg kell változtatni. Természetesen a tagállamok a elhalaszthatják a hátrányos helyzetű területek elhatárolását, aztán 2018-tól a negatív listákról is lemondhatnak a tagállamok. A greening esetében kivételes szabályokat alkottunk, hogyha legelőket alkalmazzanak, akkor a hektár határt megszüntették, illetőleg a fehérje növények faktorát 0,7-ről egyre növelték, ez megint csak azzal függ össze, amit a biztosít a delegált jogszabályban már átültetett, hogy nem lehet növényvédőszert alkalmazni, ezért a 0,7-es tényező már nem helyes. További növények is jöttek, a tönköly például, és most itt különböző búzafajtákat is lehet alkalmazni, illetőleg 5 évre kell kifizetni, 5 évig lehet kifizetni a fiatal gazdáknak a támogatást, annak ellenére, hogyha már korábban vették át e, a gazdaságot. Horvátországba járva ezt ott a fiatal gazdák újra is megemlítették, a vidékfejlesztésben sikerült szintén haladást elérni. Most pedig a közös piaci szervezet esetében mm, úgy gondolom szintén sikerült haladást elérnünk. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy szerintem sikerült az európai mezőgazdasági politikát javítani méghozzá a gazdák érdekében. Most a célom tényleg az, hogy határidőre átültessük ezt a gyakorlatba, és ezért kérem a támogatásokat. Beszélek még Gressle kolléganővel, és elmondom az okát őszintén, hogy mi történt 10 a költségvetési tárgyalások kapcsán Németországgal és Franciaországgal vannak még nehézségek. Inge Gressle ezt a mezőgazdaság, mint zálogot még kézben akarja tartani, hogy a két tagállamot a költségvetési tárgyalások során egy kicsit meg tudja szorongatni, illetőleg tudjon nekik valamit adni még ebből, és hát abban bízik, hogy itt pozitív eredményre jutunk, és a végén akkor a splitting eljárásra tényleg megadjuk a, az engedélyt. Ennyit akartam elmondani, köszönöm szépen, állás vagyok mindenkinek, aki ebben közreműködött. De Castro kolléga. Köszönöm szépen. Némileg én is kiegészíteném ezt. Albert Teszhez szeretnék csatlakozni. Kiváló munka folyt. Azt hiszem, hogy a szakbizottságunk valóban büszke lehet arra a munkára, amit sikerült elvégeznünk. Az árnyék előadók szorosan együttműködtek velünk, aztán október 12-én megállapodtunk, nem csak tartalmilag, és ezt kolléga már beszélt a tartalmi részekről jó rész, de hát az időben is meg tudok állapodni a szakbizottságoknak, így sikerült megállapodást elérni, méghozzá rekordidő alatt, nagyon szűk időnk maradt erre, mégis sikerült, ezért aztán lehetőségünk nyílt arra, hogy olyan eljárást alkalmazzunk, ahol a splitting, arra lehetőséget kapjunk, és így fel tudjuk gyorsítani a hatályba lépést, és biztosítani tudjuk, hogy jövő év január 1-ével e, tényleg lehetségessé válik az egész mezőgazdasági csomagot az Omnibusból elfogadni, és ezzel az egész hatályba tud majd lépni. Ezért szeretném megtudni, hogy az elnök úr egyetérte azzal, hogy a titkárság, vagy Filipa titkárság részéről röviden be tudná mutatni a következő lépéseket, mi történik a következő napokban, hiszen versenyt futunk az idővel, ezt tudni kell. Az Omnibus összes többi fejezete ezzel halasztás, halasztódik, és úgy gondolom, hogy a költségvetési terv még 2018 első hónapjában megtárgyalásra kerül, ezért kell leválasztani, ezért van szükség a splittingre, hogy mi haladni tudjunk. És így tényleg a mini plenárison Brüsszelben szavazni is tudjuk már ebben a témában, mert ehhez feltétlenül szükség van, és így a hivatalos labban a dokumentum mondjuk a karácsonyi szünetben megjelenhet, és ez azt jelentheti, hogy hatályba tud lépni a szöveg január 1 -ével. Köszönöm szépen, Andrew kolléga. Andrió képviselő. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy mindenképpen gratulálnunk kell az előadó úrnak, Albert Michel Dantánnal is nagyon jó munkát végeztek. Gondolom, hogy Michel Dantán még később majd hozzászól el kell ismernünk, hogy nagyon nehéz volt ez a feladat, és a munkát megfelelően végezték. De azért ne legyünk naívak. A változás ellenére, itt nem a parlamentről beszélek, hogyha megnézzük, hogy a tanács megközelítése mi volt, a szándék az, hogy a kapot privatizálják, és hogy az állami szféra kivonuljon. Hát ezt mi nem nézhetjük ölbetett kézzel. Ami a közpolitika feloszlatását illeti, ami a költségvetési vállalásokat illeti, jelenleg most erről kell, hogy beszéljünk, nem szabad, hogy ahhoz vezessen, hogy újra nacionalizálják a kapot, mert ezáltal a halálos ítéletét írnánk alá. Úgy gondolom, hogy a jövőbeni reformmal kapcsolatban így kell eljárnunk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy tévesen sokan azt gondolják, hogy a piac nem megfelelő működése és volatilitása, amelyet a kereskedelmi tárgyalások sokszínűsége még tovább erősít, csak biztosítási intézkedések révén kerülhet stabilabb állapotba. És úgy gondolom, hogy fontos kiemelni itt ebben a szakbizottságban ezt a tényt. A legkárosabb események fényében ezen eszközök nem lesznek elegendőek. Azok akik nyertesei ezen politikának, amit mi, mi végzünk, azok a biztosítók lennének a közvetlen kifizetések és a biztosítási rendszerek révén. Úgyhogy oda kell figyelni ezen kérdésekre mindenképpen, mert nem biztos, sőt messze nem biztos az, hogy minden gazdának lesz elég pénze arra, hogy a biztosításokat kifizesse. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, szükséges ez az elem, de ezzel nem tudjuk az összes problémát megoldani. Ugyanakkor, ami a WTO szabályok módosítását illeti, az élelmiszer láncon belül nagyobb mozgásteret adunk a konkurencia ereinek, nos erre is rávilágítottak. Úgy gondoljuk, hogy ez egy szükséges lépés, és megint csak Michel Dantánnak köszönetet mondanék a javaslatáért, de nem biztos, hogy ezzel sikerül elérni azt, hogy megint csak egyensúlyba kerüljenek a gazdák a tárgyalóasztal előtt és ezért úgy gondolom, hogy tovább kell lépnünk a kapreformmal kapcsolatban a következő hónapokban. Semmit sem értünk el, ami a válságmegelőzés és válságkezelési eszközt illeti, és a piac szabályozási eszközöket, ami nagyon fontos lenne ahhoz, hogy az árak stabilak legyenek, és a bevételek növekedjenek. Éppen ezért nem tudjuk kivédeni a következő olyan jellegű válságot, mint amilyen a teiparban volt, ezért van szükségünk erős eszközökre. Köszönöm még egyszer a saláta javaslattal kapcsolatban elért eredményeket. A következő reformmal kapcsolatban mindenképpen tovább kell lépnünk az általam említett aspektusokkal kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Michel Dantának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is egyetértek Albert Dessel és Paulo Di Castroval és köszönetet mondanék a szakbizottságunk titkárságának, hiszen nagyon hasznos munkát végeztek. Az a tény, hogy több hónapja már a különböző eszközök segítségével a parlament sokszor súlykolta az érveit, ezért aztán végül mégiscsak meghallgattak minket. És itt konkrétan a McGuinness jelentése gondolok, a Angelique Deloes árvolatilitással kapcsolatos jelentésére és a versenyjogi munkánkra. Végső soron, ami a VTO-t illeti 39 módosítót az 53-ból sikerült elfogadni egy nyilatkozat segítségével, tehát a módosítóknak több mint 75%-át sikerült véghez vinnünk, és ezért azt gondolom, hogy jó munkát végeztünk. Ami a zöldséggyümölcs csomagot illeti alapvetően módosítottunk a bizottsági javaslaton azért, hogy lehetővé tegyük, hogy a különböző diversifikációs és konszolidációs eszközöket be lehessen vezetni, ami az országokban kialakult kollektív szervezeteket illeti, itt is sikerült előrelépni, ami a bor ágazatot illeti, ami a földrajzi jelzések kérdéseit illeti, ezen javaslatainkat a biztonság és a tanács elfogadta. Ami a szakma közi szerződésbeli reformokat illeti, és a tisztességtelen versenyre vonatkozó szabályokat, sikerült elérnünk, hogy hogyha kérik a támogatást ezzel kapcsolatban, a gazdák azt megkaphatják. Ami a hozzáadott értéket illeti, hogyha ezen hozzáadott érték megnő a szerződés aláírása és a termék szállítása között, Ebben az esetben a környezetvédelmi és egészségügyi kockázatokat meg kell osztani a hozzáadott érték fényében. Ami a tisztességtelen versenyre vonatkozó gyakorlatokat illeti, 2018-ban várható a bizottságtól egy javaslat, és végül, és ez is nagyon fontos, ami a tejcsomaggal kapcsolatos határidőt illeti, ez most már nem érvényes. Összességében elmondhatjuk egyértelműen azt, hogy a termelői szervezetek és az egyesületek a saját érdekeiket látják tükröztetni a szövegben, hiszen a rendeletben van egy mentesség a versenyjogokban ezen szervezetekre vonatkozóan. Erévén az összes ágazatban, termelői ágazatban közös árról lehet majd tárgyalni, optimizálni lehet a termelési költségeket is. Ami a versenyjogot illeti, ezzel kapcsolatban sikerült elérnünk, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy egy projekttel kapcsolatban a bizottsághoz kérdéseket intézzünk, és így megtudhatjuk, hogy ez a versenyjogi mentesség alá tartozik-e, avagy sem. És sikerült elérnünk azt is, hogy a versenyjogi mentesség lehetőségét válságidőben, még egyszer elmondom, válság idején lehet alkalmazni az egyesületekre, a szakmaközi szervezetekre, és utolsó eszközként lehet így gyorsabban használni ezen eszközt a bizottság részéről. Ezen eszközt csak akkor lehet tehát használni utolsó eszközként, hogyha a többi eszköz már nem bizonyult hatásosnak. Összességében tehát, hogyha a termelők és a szervezetek élnek ezen lehetőségekkel, akkor holnap komoly eredményt lehet elérni azért, hogy a termelők tárgyaló erejét megerősíthessük. Erik Andriőnek válaszolnék a biztosításokkal kapcsolatban. Valóban komoly nehézségeink voltak, hogy elfogadja a tanács a kockázat kezelési eszközöket. Minimumot sikerült csak elérnünk, és továbbra is követelhetjük, amit szeretnénk, de nincsen ezzel kapcsolatban többség a tagállamok között. Az egyik számomra fontos gondolat az, hogy több éves legyen a kockázatkezelés, így minden évben, hogyha többlet felgyűlik, akkor ezt tudjuk kezelni két-három évnél tovább a tagállamok nem vállalták, hogy ez a pénz benn maradjon a rendszerben. Tehát, hogyha egy ilyen közös biztosítási alapot létrehozunk, akkor ezáltal pénzt teszünk félre, mégpedig olyan területen, amelyel kapcsolatban jelenleg nincsen ilyen jellegű állami fellépés. Nagyon sok válság van, nem csak gazdasági, migránsok, biztonság, védelmi válság. Az, hogy éves szinten lehessen növelni a költségvetést, ez egyre inkább bizonytalanná és valószerűtlenné válik. Ezért tehát mindenképpen ö, érdemes a szakértőkkel ezzel kapcsolatban konzultálni. Ők nem ennyire optimisták, mint mi magunk. Nicholson képviselő. Uh, thank you very much indeed, Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratulálnak Pallonnak és Albertnek. Sikerült elérni komoly eredményeket szerintem. Nem könnyű ez a munka természetesen, keményen kellett dolgozni, és időre is figyelni kellett. Úgy gondolom, hogy érdemes megnézni, amit sikerült elérni. Hát attól is függ, hogy hogyan látjuk, hogyan közelítünk, hogy félig tele vagy félig üres a pohár. Én a pozitív oldalát a dolognak, és hát igazából nem számíthatunk arra, amit sikerült elérni, amikor elkezdtük az egész munkát, úgy gondolom, azt hiszem komoly eredményt sikerült elérni, valóban. Minden esetre azt is el kell, hogy mondjam, egy még nem vagy teljesen meggyőződve arról, hogy az a biztosítás az a legjobb út, ahogy, ahogyan a mezőgazdaságot meg akarjuk reformálni. Egy kicsit meg, szeretnék megnyugtatást kapni ezen a területen. Érdemes lenne egy néhány érvet felsorolkoztatni emellett. A versenyjogi főigazgatóságnak is van véleménye erről és a versenyjogi főigazgatás nem abba az irányba halad, amelyre mi szeretnénk, és úgy gondolom, hogy a kap következő reformja talán nélkülük könnyebb lenne, és igazából nem készültek fel arra, hogy szembeszálljanak a szupermarktokkal és az élelmiszeripari láncokkal, azt hiszem, hogy ezt egy kicsit jobban meg kéne nyomni, és akkor mi is nagyvonalúbbak lehetnénk, de hát ők nem verik vállalni a konfliktusokat, és ezért nem tudunk haladni. Hogyha nem végzik el a munkájukat tisztességesen, akkor azt gondolom, hogy nem érdemlik meg azt az elismerést, fordítva pedig akkor kapnak elismerést, hogyha elvégzik a munkájukat. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr. Az ALDE nevében én szeretnék köszönetet mondani Paulónak és Albertnek is, az összes munkatársnak, a titkárságnak is egyben. Számos ülésre volt szükség, sikerült jól tárgyalni, és el kell, hogy mondjam, ezt az eredményt egy maximális kompromisszumként tudjuk viselni Fontos számunkra a splitting témája, hogy ezzel elinduljunk, és 2018. január 1 évek tényleg egyszerűsítéseket érjünk el a gazdák számára. Némi problémát okoz a liberális demokratikus csoportomnak ez a közös piaci szervezet, és hát ezt nem titkoltuk őszintén soha, és hogyha megnézzük a német sajtójelentéseket, főleg amit a szövetkezetek mondanak, akkor el kell, hogy mondjam, jogosnak bizonyultak a felvetéseink, a kifogásaink. Ennek ellenére az egészet egyben látjuk, egészben közelítjük meg, és hát amit sikerült kitárgyalni fejlődésként, az alapot ad arra, hogy előre pozitívan tekintsünk előre, és ezért vállaljuk ezt az egész szöveget, és remélem, hogy nagy többséget tudunk kialakítani a szavazásokon is. Flanagan, Colin. Nagyon érdekes folyamat volt ezt végigvinni, és és láttuk, hogy a sell és a mély megfogalmazása milyen fontos, ezt sosem tudtam korábban, a szövegezés mennyire lényeges. Hogyha egy általános megújulásról beszélünk, az fontos dolog. És hogyha azt gondolom, hogy a fiatal gazdáknak kell lehetővé tenni, hogy öt évig maradjanak bent a rendszerben, még akkor is, ha később vagy korábban csatlakoztak már, vagy elkezdték a, a gazdaságot mű, működtetni. Ez azt hiszem kiváló eredmény, és ezt kötelezővé kell tenni véleményem szerint. Bár a helyzet az, hogy az én hazám például ö, a, ahol generációkról beszélünk, fiatal gazdákról, és hát szomorúan kell elmondanom, hogy az én hazám volt az, amelyik ragaszkodott ahhoz, hogy olyan helyzetet hozzunk létre, miszerint egy ország lehetővé teszi, hogy nem ad pénzt a fiatal gazdáknak, és ezt lehetővé tették az én hazámban. Személyesen én ezt kínosnak érzem, de hát és igenis a, szégyeljék magukat azok, akik ezt odahaza lehetővé tették. Ez nyilvánvalóan nem jó üzenet a biztosítások területén. Azt gondolom, hogy elvonják a pénzeket a gazdáktól, és ez így nem lehet jó, úgy gondolom. Nagyon csalódott vagyok, és főleg amiatt vagyok csalódott, ami odahaza történt az én hazámban. Nem tudom, hogy mit tegyünk ezek után. ale to nie jest tak wszystko dobrze, jeśli myślimy o przyszłych krokach w tej Köszönöm szépen. Még vannak az eljárásban további lépések is. Mi a magunk részéről elvégeztük a munkát. Megfogalmazódtak aggályok a mezőgazdaság területére vonatkozólag a saláta rendelet keretein belül is. Azt mondták egyesek, hogy az egész elhúzódik a mezőgazdasági kérdések miatt, de nekünk most időben sikerült tisztázni a mezőgazdasági kérdéseket, most mások azok, akik valójában hal- haladékot ö, okoznak. A következő kérdés vetődik fel. Fontos, hogy mi a munkánkkal haladjunk, mert akkor a gazdák már a jövő évben profitálhatnak az egyszerűsítésből, amelyről, amelyekről, amely, amelyről Desszúr is beszélt, és hogyha sikerül ezt mielőbb elvégezni, bevezetni, akkor egészen más a tárgyalási pozíciónk a gazdák irányába tekintettel a 2019-es választási kampányra is. Ez tehát megerősíteni a pozíciónkat. Most megadom még Filipnek a szót a titkárság részéről, hogy szóljon néhány szót az eljárásról. Egyébként meg még vannak néhányan a hozzászólók listáján. Loazó úr, majd Dessur kap még egyszer szót, Loazó úr. Köszönöm, elnök úr szeretném elmondani, hogy igen, látjuk, hogy a szándék megvan a változásra, ez jó irányba mutat, de valójában tartalom és forma szempontjából nincsen változás. Nincsen egyszerűsítés, ezt már elmondtuk, de elmondhatjuk még többször is, hogy egyszerűen nincsen egyszerűsítés, a tisztességtelen verseny továbbra is jelen van, és ami a szociális dömpinget illeti, Edvár Ferrannal régóta ezt már elmondjuk, hogy hiába van ott a szándék a változásra, ez önmagában nem elég. Amíg ugyanezt a politikát folytatjuk, akkor semmi sem változik. Addig semmi sem változik. Köszönöm. Loazó úr, nagyon nagy lépést tettünk előre, egy nagyon nagy lépést a megfelelő irányba, szerintem ezt el kell ismerni, és megfelelően méltatni kell. Jár úré a szó, tessék. Köszönöm szépen, hogyha egyenként megkérdeznénk mindenkit itt a szakbizottságban, nyilvánvalóvá válik, hogy vannak itt még kívánalmak, ez mindig így van, de egyébként gratulálok a tárgyalóinknak, mert megfelelő kompromisszumot tudtak kötni az előrelépés és a határidők betartása között. Szeretném a szakbizottsági elnökünket most arra biztatni, hogy most váltsuk valóra azt a jutalmat, amit ezekért az eredményekért kapunk. Nem lenne tisztességes, hogyha nem a megfelelő személyeket büntetnénk meg. Mi betartottuk a szavunkat, a jelentéstevőink találhattak volna ürügyet arra, hogy el, el, még hosszabb legyen az egész eljárás. Mi azonban ígéretet tettünk arra, hogy betartjuk az időkeretet, vannak kollégák, akik persze azt mondják, hogy nem elégedettek, még több dolgot szeretnének elérni, több eredményt szeretnének. Nekem is lennének még ötleteim, de nem szabad elfelejteni azt, hogy az új agrárreformból szóló ö, eszmecsere most kezdődik, úgyhogy ott érdemes ezekkel az ötletekkel előhozakodni. A szakbizottsági elnökünktől pedig azt kérem, hogy gondol, gondoskodjon, illetve gondoskodjunk közösen arról, hogy a saláta rendelet jövő év elején hatályba léphessen. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja deszképviselő, köszönöm szépen, hogy arról is szólt ejtett, hogy milyen gyorsan dolgoztunk. Egy kicsit mosolyognom kellett, amikor a mezőgazdasági rész tárgyalását elkezdtük, akkor nagyon sokan aggályukat fejezték ki, hogy mi leszünk azok, akik miatt késedelembe kerülünk. Most pedig nagyon büszke vagyok, hogy mi mindenki előtt végeztünk, sok a legkorábban mi készültünk el. Gazdaként ez nem meglepő, hiszen a gazdának is mindig el kell végeznie a munkát, még mielőtt megérkezne a rossz idő. Euh, Köszönöm, elnök úr, elnézést, hogy hozzászólok én is. Van néhány eljárásbeli elem, amit szeretnék pontosítani. Mivel hogy sokan vannak a bizottságnál, a tanácsnál, és itt is, akik örülnek ezen megállapodás eredményének, és akik azt gondolják, hogy itt nagyon komoly eredményt sikerült elérni a mezőgazdasági szempontból is. Felmerül a kérdés, hogy hát valóban, ami az eljárást illeti, még mindig messze vagyunk a végeredménytől. Tehát tudnunk kell arról, hogy mi a jelenlegi saláta javaslattal kapcsolatban a jogi helyzet, a jogi keret, hiszen a jogi eszköz más részeitől függünk. Egyrészt például a költségvetési rész a költségvetési rendelet is kapcsolódik ehhez. Mi a mezőgazdasági területen gyorsan, jól dolgoztunk, függetlenül, autonóm módon sikerült megállapodást elérni, de a megállapodás végrehajtásához még szükség van további eljárásbéli elemekre, és úgy tűnik, hogy elég nehéz ezeket előre tervezni. Ezt fogom most elmagyarázni, ezeket az elemeket. Elsőként az eredeti gondolatunk, hogyha az összes tárgyalási elem normális tempóban folytatódott volna, akkor az eredeti gondolat az volt, hogy a mezőgazdasági megállapodással kapcsolatban szavaztunk volna. Valójában ezt a szavazást holnap utánra, 9-ére terveztük be. Már most elmondhatom, hogy holnap után nem lesz szavazás, ugyanis ezen szavazás csak arról szólt volna, hogy a megállapodást elfogadjuk, hogy utána egyből továbbíthassuk a Költségvetési és Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottsághoz, az illetékes bizottságokhoz, hogy azt be építsék aztán a globális megállapodásba. De mivel már minden érintett egyetért abban, hogy nem lesz megállapodás a többi részsel kapcsolatban, például a pénzügyi részsel kapcsolatban az év vége előtt, vagy addig, hogy a salátarendelet eredeti formájában január 1-től már életbe léphessen. Ezért eléggé spontán módon a mezőgazdasági érintetteknél, a bizottságnál, a tanácsnál és a parlamentben felmerült az a gondolat, hogy így ezt a splittinget vigyük véghez, tehát tartsuk meg ezt a mezőgazdasági megállapodást, ami egyébként nagyon jól megáll a lábán, vegyük ki az eredeti javaslatból azért, hogy így lehessen jóváhagyni és bevezetni egy másik jogi eszköz keretén belül egy mondhatnánk a kap köztes felülvizsgálati rendeletének is hívhatjuk, vagy majd meglátjuk, hogy hogy hívjuk. És így tehát az október 12-i megállapodással kapcsolatban előre lehet lépni. Nos, a nehézség az, hogy az év végéig már nem sok időnk maradt, és a sorrend is problémás. Egyrészt, hogy ki fog dönteni arról, hogy leválasszák ezt a mezőgazdasági elemet a saláta javaslatról? Az társjogalkotók, tehát a tanács és a parlament kell, hogy erről döntsen. Ami a tanácsot illeti, a Koreper kettőben kell erről dönteni. Elnézést, hogy ilyen technikai ö, szinten fogalmazok, de tudniuk kell, hogy milyen eljárásbeli problémák merülnek fel. A parlamentben pedig az elnökök értekezlekének kell erről az elvi kérdésről dönteni. Hogyan lehet ezt elérni? Konzultáltunk az összes érintett szolgálattal, a több intézménynél is, és jelenleg a következő a helyzet. Az elnökök értekezletétől csak két feltétellel lehet ö, ilyen döntést elvárni. Egyrészt, hogy kérni kell ezt a döntést, és egy olyan levélben lehet ezt kérni, amelyet a három érintett szakbizottság elnöke aláírt. Tehát legyen a KONT, a BÜCS, Gressle és Artui képviselők, és Szikerszki képviselő a mezőgazdasági, mezőgazdasági szakbizottság elnökeként. Tehát ezen feltételek mentén kérhetjük az elnökök értekezletét arra, hogy döntsenek. Tudván azt, hogy az elnökök értekezlete is csak akkor dönthet, hogyha már a tanács döntött. Tehát először a Koreper 2-nek kell döntenie, és utána az elnökök értekezlete dönthet. Ez a sorrend. Ami a határidőket és az ütemtervet illeti, ez eléggé megváltozott. Különböző bizonytalan elemek vannak. Ami a legutóbbi verziót illeti, úgy tűnik, hogy a Koreper 2-es november 15-én, tehát jövő szerdán dönthet. Azt reméljük, hogy a az a bizottság, amelynek a döntése nem feltétlenül elengedhetetlen, de nagyon jó lenne, hogyha támogatná ezt az eljárást, szintén megerősíthetné, hogy támogatja ezt az eljárást. Az hét végére várjuk tehát ezt a döntést. Hogyha ezen határidőket tudjuk tartani, akkor tehát van egy koreper döntés 15-én, és utána nagyon rövid idő marad már csak. Miért is? Mert a mini plenárison szeretnénk a, ezen új eszköz, mezőgazdasági eszközt elfogadtatni november 29-30-án. Hogyha a decemberi plenárisnál járunk, addig elhúzódik a dolog, akkor nagyon nehéz lesz, nem lehetetlen, de nagyon kockázatos lenne az aláírás szempontjából az, hogy január 1-én be lehessen vezetni. Úgyhogy mi mindent megteszünk azért, hogy a mini plenárison november 29-30-án lehessen dönteni. Ehhez arra van szükség, hogy addigra a Koreper 2 döntsön, reméljük november 15-én, hogy az elnökök értekezlete döntsön 16-án, mi ezt reméljük, hiszen ez jövő csütörtök, a plenáris csütörtöke, akkor délután 10-kor összeül az elnökök értekezlete. Tehát láthatják, hogy itt azért tojáshelyen táncolunk csütörtökön tízkor kellene, hogy döntsenek, azért, hogy utána még csütörtökön a az ülésszak vége előtt be lehessen ezt jelenteni. Kockázatos, de nem lehetetlen. Tehát, hogyha ez így működik, akkor rendben, akkor jó helyzetben vagyunk, és akkor a mini plenáris elé kerülhet november 29-30-án, és utána január 1-től tehát be lehet vezetni, akkor nincsen különösebb probléma. De még egyszer elmondanám, hogy nagyon fontos, hogy egyrészt a Koreper valóban 15-én döntsön, a legutóbbi információink alapján ezt megteszik, leginkább azért, mert nagyon fontos, hogy utána az elnökök értekezlete pedig 16-án döntsön. Ezért kérjük az önök segítségét. Elsőként abban, hogy Tajani elnöknek küldjünk egy levelet, amelyben felkérjük, hogy az elnökök értekezlete foglalkozzon az ügyel 16-án. Ehhez Ártüi és Gressle képviselők aláírására van szükség, ezt eddig nem kaptuk meg. Azt szeretnénk, hogyha ezt a levelet kicsit átfogalmaznánk, és egyértelműsítsük azt, hogy az elnökök értekezlete csak a koreper után dönthet, és tehát elsőként fontos, hogy Ártüi és Gressle képviselők aláírják ezt a levelet, utána, hogy az elnökök értekezlete 16-án foglalkozon az ügyel, és hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor utána valóban elérhetjük azt a célt, hogy a mini plenárison jóvá hagyjuk, és utána január 1-től pedig bevezessük a csomagot. Elnézést, hogy ennyi részlettel fárasztom önöket, de nagyon fontos ez, mert valóban itt kötéltáncról van szó ez a rendkívül jó megállapodás, amelyet a tárgyalóink sikerült, a tárgyalóinknak sikerült elérnie. Tehát azt gondolom, hogy a három intézmény mindegyike szeretné elkerülni azt, hogy ezek után ez kudarcba fulladjon. Hiszen, hogyha január 1-től szeretnénk ezt a mezőgazdasági csomagot bevezetni, 2019. január 1 lenne csak a következő határidő, az, az rendkívül messze van. Ez tehát most a helyzet. Kérnék mindenkit, hogy a saját párcsaládjukban mindenki különösen vegye fel a kapcsolatot Tajani elnök úrral, Gressle, Ártúi képviselőkkel, bizottsági elnökökkel azért, hogy elérhessük azt, hogy ezen forgatókönyv pozitív eredménnyel járjon. Köszönöm. Bardzo dziękujemy Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a magyarázatot, amely legalább annyira bonyolult és szövevényes volt, mint maga az eljárás. De az most már egyértelmű, hogy a politikai szándék a lényeg, hogyha megvan a politikai szándék, a politikai akarat, akkor minden lehetséges. Ezt a múltban is többször tapasztalhattuk már a frakciókban zajló vita, a frakció vezetők körében zajló vita, ők döntenek ugyanis az elnökök értekezletén az egész eljárásról, ez most a legfontosabb. A Költségvetés Ellenőrzése Költségvetési Szakbizottság elnökének is alá kell írnia, alá kell írnia a dokumentumot. Nagyon bonyolult az egész, de szerintem nem reménytelen az ügy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az eljárást megvalósíthassuk, annak megfelelően, amit az imént hallhattunk. Köszönöm még egyszer Dess úrnak, De Castro úrnak, köszönöm az összes többi hozzászólónak is. Úgy gondolom a tárgyalások nagyon jól alakultak, különösen szívélyes légkörben. Köszönöm az Agri főigazgatóságnak és a bizottság részéről. Esetleg a bizottság kéri a szót? Kéri a szót? Nem, nem kéri a szót, úgy tűnik. De kérem, tolmácsolja a gratulációmat az igazgatónak, illetve az egész csapatnak a bizottságnál. Haladunk tovább a, ne- a napirendben. A fehérje növények ösztönzésére irányuló európai stratégia, fehérje és hüvelyes növények termesztésének ösztönzése az európai mezőgazdasági ágazatban. Jean-Paul Donano a jelentéstevő. Volt a témában egy meghallgatásunk is. A magyar és a német delegáció kezdeményezésére szerveztük meg ezt a meghallgatást. Szeptember 25-én volt egy prezentáció az európai szója nyilatkozat témájában, ez alkalommal a mi jelentéstevőnk is vázolta a területen megmutatkozó gondokat, problémákat. Azonban ma érkezett el a pillanata annak, hogy a szakbizottságunkban hivatalosan is megvitassuk a jelentéstervezetet. Dönenó úrnak adom meg a szót, hogy bemutassa a jelentését, parancsoljon. Euh, Nagy örömmel mutatom be ezt a tervezetet, amely a helyszínen végzett egyeztetéseinknek az eredménye, valójában tehát a helyszínen az érintettekkel és kutatókkal is konzultáltam. Az Európai Unióban évek óta komoly deficit van a fehérje növények területén az állattenyésztés szempontjából, és ezzel kapcsolatban a parlament már többször foglalt állást. És kimondta, hogy szükség, hogy szükség van arra, hogy európai szintű fehérje vagy szója tervet vezessenek be. Úgy tűnik, hogy egyelőre ezzel nem sikerült valójában csökkenteni a függőségünket. A múltban az az érzésem, hogy túlságosan a fehérje, növényi fehérje deficit aspektusra koncentráltunk csak, és valójában leginkább szója importtal próbáltuk ezt a problémát orvosolni. A fehérje problémakör ennél sokkal összetettebb. Két komoly tétről kell itt beszélni, ezekre kell megoldást találni. Az egyik az élelmezés biztonsági kérdés, a másik pedig a környezetvédelmi klimatológiai kérdés, ami az élelmezés biztonságot illeti. A fehérje növények világpiaca, a szójapogácsához kapcsoljuk ezt, komoly változásokon ment keresztül, amelyből komoly feszültségek keletkezhetnek a jövőben. Egyrészt, mert nagyon megnőtt a kereslet a demográfiai változások miatt, és ezért szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy Kína most próbálja a saját beszállításait mások kárára biztosítani, azáltal, hogy például Brazíliával írt le szerződést. Az importált szója gyakran GMO szója, amelyet az európai fogyasztó általában elutasít. A környezetvédelmi kérdés is nagyon fontos, hiszen a fehérje növények termeléséhez nitrogént kell használni, és a nitrogén alapú műtrágya használatának nagyon komoly környezetvédelmi hatásai vannak, szennyezi a vizet, a levegőt és a talajt. Úgy gondolom, hogy lehetőségünk van arra, hogy a nitrogén kört valahogy pozitívabban lehessen lezárni a fehérje növényeknek köszönhetően. Az egyedüli növénytípus ez, amely a nitrogént leköti az élelmiszerrendszerünk jelenleg kisebb módosításokkal már nem tud megoldást találni az importnövényekkel és a nitrogén alapú műtrágya használatával, hiszen így komoly helyi egyensúly hiány alakulhat ki. Ezért azt gondolom, hogy alapjaiban kell átgondolni a mezőgazdasági rendszert, amely fenntartható és amelyben fontos szerepe legyen a fehérje növényeknek, azért, hogy a lehető legnagyobb mozgásterünk legyen arra, hogy csökkentsük a függőségünket a fehérje növények területén. Ehhez azt javaslom, hogy vezessünk be egy ambiciózus, tágkörű európai tervet a mezőgazdaság fejlesztésére, és és ezt nagyon fontosnak tartom, a termelési modellünkön kell változtatni. Ezen tervnek több célja is lesz. Elsőként foglalkozni kell az összes mezőgazdasági forrással, amely az emberi és az állati ö, élelmezésben részt vesz. Ezen kívül fel kell mérni a fehérjenövények növények potenciáját. Legyenek azok magvas vagy ö, takarmánynövények. Fontos, hogy maximális biomassa termelést tudjunk elérni, azért, hogy egyrészt új fehérje növényeket lehessen termelni, és azért is, hogy az egész év során legyen ilyen jellegű termelés. A terület alapú termelés kialakítása az új szója kultúrák bevezetése, amely a mi éghajlatunkon jobban megterem, mindenképpen ígéretes, de más fehérje növényekkel kapcsolatban is ezt lehetővé kell tenni. Fontos, hogy különböző takarmánynövények, magvas, ö, olajnövények, ö, például ö, lucerna, repce, baltacím és egyéb hüvelyes növényekre gondolok, ezeket is jobban fel kell használnunk. Fontos ezen kívül az állatoknál a ilyen jellegű növények emészthetőségének az arányán növelni. A precíziós mezőgazdaság is nagyon fontos, és ezáltal lehet elkerülni a fel nem használt növények hulladékba dobását, és ezen kívül ki kell mondanunk, hogy a helyszínen a termelők gyakran innovatív megoldásokkal rendelkeznek. Ezt én magam is láthattam, amikor ellátogattam a termelőkhöz. Különböző közösségi politikának van kihatása a fehérje növényekre, ezeket mozgosítani kellene koherens módon. Az első természetesen a kap. A jelenlegi keret lehetővé teszi a fellépést. Két intézkedést hoztak, a zöldítési kifizetés és az önkéntes függő kifizetés, de ezt még működőképesebbé kell tenni. A vidékfejlesztési programban is vannak ilyen lehetőségek, például az agrár klimatológiai lehetőség, a tudás átadás, a képzés, az innováció, a KKV-kre vonatkozó eszközök, valamint az emberi GMO-mentes élelmezési eszközök támogatása. Ezen intézkedéseken túlmenően további intézkedéseket is be kellene vezetni. Az ökoszisztemikus szolgáltatások támogatása, specifikus támogatás a kockázatvállalásra azért, hogy a fehérjen növények termelését be lehessen indítani. Ezen kívül a kutatási, állami kutatási politikák is fontos szerepet vállalhatnak. Ezek jelenleg túlságosan csekély mértékben vannak csak jelen, és leginkább csak a magánkutatásra koncentrálnak, amelynek a célja inkább a nyereségesség, nem pedig az alapkutatás. Ami a szomszédságpolitikát illeti. Egyebek mellett Ukrajnával kell felmérni ezen lehetőségeket, hiszen ott kedvező a klíma, például a szójatermelésre. termelésre, és fontos Ukrajnával együttműködni azért, hogy ezen kérdésekről tárgyalhassunk, és így jobban lehetne biztosítani azt, hogy az import fehérje növényekkel kapcsolatban jobb helyzetbe kerüljünk. Negyedik pont. A kereskedelmi politika. A Blair House megállapodást 92-ben fogadták el, és a WTO ezt átvette. Az ezzel kapcsolatos a fehérje növényekre vonatkozó fejezet mostanára már idejét múlt, és nem lehet így az éghajlat felmelegedést elkerülni, hiszen további fogyasztásra ösztönöz minket. Ezért tehát, elnök úr, a jelenlegi kedvezőbb június óta kialakult helyzetben a fehérje növényekkel kapcsolatban élt kell a lehetőséggel, és ambiciózus javaslatokkal kell élni, és konkrét fellépéseket kell javasolni, azt remélvén, hogy a következő döntéseket így fogják meghozni. Természetesen az összes komplex problémát nem tudtuk itt felvetni, de szeretném, hogyha a kollégáim a módosítóikkal tovább javítanának ezen anyagon, azért, hogy ez egy stabil kiindulópont lehessen a bizottsággal és a tanácssal folytatott tárgyalásokhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az árnyék jelentés tevőknek adom meg a szót, Loázó az e- úr az első. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadó úrnak is a munkáját. Azt gondolni, hogy végre kimondjuk azt, hogy a Blair House megalapodás idejét mond, ahogy azt az előadó elmondta is, hogy ez káros volt, ezzel teljesen egyetértünk. Ezt egyébként Edward Ferran kollégámmal a kezdetektől fogva így mondtuk. Itt megint csak az európai politika következményeiről beszélünk. Franciaország eredendően ellenezte ezt a megállapodást, mielőtt kénytelen lett volna aláírni azt. Erre emlékeztetnünk kell. Ma arról beszélünk, hogy hogyan lehet a mi függőségünket felszámolni, amelyet az Európai Unióval közösen alakítottunk ki. Lehetővé kell tenni a tagállamoknak azt, hogy több fehérje növényt termeljenek, hogy a belső piacunkon nagyobb szerepet játhassunk, és így az élelmezés függetlenségünk megerősödhessen. Az ezzel kapcsolatos EU-s fellépések eredményét láthatjuk. Az ENF benyújt módosítókat remélem, hogy ezt más frakciók is fogják támogatni. Igaz, Filip? Hajtomar. Hajtomar Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm az előadónak a munkát. Azt hiszem rámutatott a legfontosabb pontokra a jelentésében. Valóban az a helyzet, hogy meg kéne próbálni csökkenteni a függőséget a harmadik államoktól, államokból származó fehérjétől, és ezt teljes joggal vitatjuk meg itt az Európai Parlamentben. Ezt egyébként már 15 éve vitatkozunk erről, de most lépésekre is szükség lenne. Nem csak a fehérje növényekről van szó, hanem a saját erőforrásokról is. Ez a saját kezdeményezésű jelentés nem konkrétan ezt vizsgálja. Az Európai Bizottságot arra kéne késztetni, hogy más protein forrásokra is lehet ügyelni, mint például a rovarokra, vagy más jellegű, amelyek igenis biztonságosak az emberi fogyasztás szempontjából harmadik kategóriájak adott esetben legelőkről származó proteinekről, például Hollandiában is használnak proteineket, vagy fehérje növényeket. És hát itt beszél, ha már beszélünk a protein növényekről, itt a legfontosabb aspektus az, hogy a hozamokat javítani kellene, hogy jobb minőségű fehérjét nyerjünk ki ezekből a növényekből. Mindent el kéne követni annak érdekében, hogy az Európai Uniót képessé tegyük arra, hogy nagy biztonságot nyújtson az Európai Unió gazdálkodjainak. Igen, tényleg nemesíteni kívánnak új növényeket, erre szükség van, de hát biztonságot kell adni nekik, hogyha be akarnak ruházni, be akarnak fektetni, akkor megfelelő üzleti modellt kell hozzárendelni ehhez, hogy visszakapják a pénzüket, a befektetett pénzüket, hogy ezt hogy tegyük, hogy hogyan tudjuk a kapon belül, vagy máshol, de az lenne a legfontos, hogy ezt a biztonságot megteremtsük. Köszönöm. Köszönöm szépen teljes joggal említette meg, hogy az állattenyésztést háttérbe szorítottuk a növények kávára némileg. Igazuk van, osztom a véleményben, Egnyú úr kap szót. Köszönöm szépen. Az európai stratégiáról beszélünk a fehérje növények ösztönzésére és nem egyet tudok érteni az első felében a jelentésnek, igen, csak függünk a külföldi fehérje növényektől természetesen, de hogyha a környezeti aggályok merülnek fel, azért ez némileg, például a szintetikus műtrágyák használata ökológiai kaszkádhatással jár, például veszélyezteti a vízellátást és az üvegházhatást, és erősíti a üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Tehát természetesen, ha megnézzük, miről van szó, hüvelyesekről, lucernáról, egyebekről valamennyien nitrogént vonnak ki a földből, a bab és az egyebek is, tehát itt nem kell nitrogént hozzávinni hogy adott esetben még üvegházhatást okozó gázokat termeljenek. Nem, pont fordítotja. Igen, nit nitrogén oxigénről beszélünk, ami valóban veszélyezteti a környezetet. Hogyha ezt akarjuk, a széndiokszidot akarjuk megemlíteni mindenképpen, ez félrevezető dolog, fehérjére van szükség, nem kell megváltani a világot természetesen és azt gondolom, hogy itt túlságosan beleavatkozunk a munkájába, mikromanagementet folytatunk a gazdák kapcsán, hogy hogyan termeljék meg a szükséges fehérjét. Hát különböző vélemények vannak. Mindenképpen törekedni kell arra, hogy elérjük a céljainkat, ez azt jelenti, hogy alapvetően biológiai úton kell ezt előállítani. Talán nem veszik észre sokan, hogy ha termesztik ezeket a növényeket, például a hüvelyeseket, az hogyha itt nem veszünk figyelembe korszerű módszereket, akkor az túlságosan drága lesz. mert Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor mindent elveszítünk. Azt gondolom ez az első közlekedési lápa. Nem mondjuk nagyon nehéz lehet ezt megvalósítani. Hajtama úr is rámutatott arra, hogy tényleg meg kéne nézni ezeket az erőfeszítéseket, hogy például szóját hozunk be az Európai Unióba, mit teszünk. Nem szabad a genetikailag módosított növényeket termeszteni, éppen ellenkezőleg behozzuk inkább ezeket, ez nevetséges önmagában. Hogyha ezt a problémát meg akarjuk oldani, akkor az összes lehetőséget és eszközt meg kell ragadni. Köszönöm szépen. Az Európai Unió megteremteti a jogi kereteit annak, hogy jól menedzseljük ezt, jár úr. Köszönöm ami a politikai munkában időnként bosszant az az, hogy hát mindenki a saját specialitásaival foglalkozik, és nem egyeztetünk, de hát az élet kompromisszumokból áll és hát az előttem szólóknak igazuk van, de ezt kiegészíteni, egy néhány bosszantó dolgot felvetnék, ami tényleg bosszant az európai fehérje stratégiában. A repce az első felvetésem. Ja, a repce, az európai szója. Jó, ez nem igaz teljesen, de hát azért ezzel is sok mindent lehet kinyerni abból is fehérjeként. Arról nem is beszélve, hogy olaj is létrejön ebből. De hát ezzel eljutunk az első, gener- első generációs energiához. Tehát a kérésem az, hogy a megújuló energia megmaradjon, az első van itt a repce, olaj, és abból ki tudunk vonni még az olaj mellett fehérje takarmányt is. Aztán itt vannak a nagy szemű hüvelyesek. Teljesen jogos, amit mondtak természetesen. Jobban szív, meg akarjuk ragadni a lehetőségeinket, jobban kiaknázni, de a biztosra született egy javaslat a greeningre például, ahol emleg növényvédőszereket alkalmaznak, és 300 hektár területet kivontunk a termesztésből. Ennyit megér az egész. Tehát egy kicsit átfogóan kéne gondolkozni, 300 ezer hektár, ugye kevesebbet lehetett volna importálni a szójából, de hát mi inkább lemondtunk erről. Aztán itt vannak a hulladékok, a, a, mi azt lassan eljutottunk oda, hogy a a sertés az egy vegetárius étel vegetárius lett. A, gyakorlatilag ugye mindent, minden evő a, a sertés. Hát erre proteint is fel lehet használni. Persze lehet vitatkozni, hogy egyáltalán a vegetáriánusan etetjük a sertést, hogy az állatbarát módszere is. Hát bizony abba beletartozik, hogy más is adunk, nem csak növényeket nekünk, egy darab hús is belefér időnként. Aztán egy következő felvetésem legelő tartása a tejtermelő állatoknak. Újra és újra kitértünk itt is a részletekre, próbáltunk adott esetben új programokat bevezetni, ez két dolgon bukik el általában. A tejtermelő állatok tartása az intenzív dolog, hát nyilvánvalóan a tejből akarnak megélni, és hát Egyszerűen a következő az is, hogy a legelők, ahova kihajtják az állatokat, azért azt is tisztességesen gazdálkodni, ott is szükség van műtrágyára, vagy a növényvédőszerekre is időnként. Ez mindedig az európai környezetvédelmi programokkal nem volt összhangban. Ez az átfogó gondolkodás és kompromisszumok a következő. Ha mindenki csak a saját célját követi konzekvensen és tántoríthatatlanul. A végén a nyertesek tengeren túlon lesznek. Ma megint hallottam egy jelentést, hogy Dél-Amerikában írtják az erdőket, tűz, és ez most megint növekedett. De a greening esetében Brazília megértette, hogy mi mit csinálunk, hogy reagáltak. Hát nekünk több szóját kell termelni, azt mondják, mert az európaiak vonakodnak és írtják az erdőt. Tehát gondolkodjunk átfogóan holisztikusan. Ezek, ne felejtsük el a klasszikusokat, én is akarom az innovációt, de a klasszikus dolgokat ne felejtsük el. Repce, bab, vágóhit hulladék és a tartása a tejtermelő állatoknak, és ebben kéne egyeztetnünk szerintem, ez lenne a megoldás. Köszönöm. Bové úr. We, uh... Köszönöm. Először is szeretném elmondani, hogy az első tervezet az elődő részéről jó irányba mutat, nagyon sok pozitívum van benne. De szeretnék három dolgot kiemelni. Elsőként már elhangzott a Blair House megalapodások. 92-ben írták alá, akkor tárgyalunk egyrészt a kapról, másrészt pedig a WTO megállapodásokról. Tehát a Blair House megállapodás a WTO mezőgazdasági részéhez volt kötve. A probléma az vele, hogy ez időben végtelen érvényű. Nincsen az érvényességének végső határideje. Ez a probléma. Öt millió, kicsit több mint 5 millió hektárra korlátozza az Európai Unió jogát a fehérje növénytermesztés területén. Tehát ez itt egy alapvető probléma. Úgy gondolom, hogy ezen jelentésben, de talán a következő hetekben a tárgyalások során is fel kell vetni a következő WTO tárgyalási kör pár nap, pár hét múlva kerül megrendezésre, és nincsen rendben az, hogy ezen kötelezettségi elvvel folytassuk a tárgyalásokat. A második probléma az EU-n belüli. Amikor azt hallom, hogy helyesen azt mondják, hogy növelni kell a fehérje növénytermelést, de van egy olyan ország, Hollandia, ahol a brazilokkal óriási kikötőket építenek, és ezáltal finanszírozzák bilaterális szinten ezen kikötőépítést. Ez mégiscsak problémás hiszen Brazília a monokultúra logikáját követi, ami mindenképpen káros a saját területei és a gazdái számára, közben pedig az erdőírtást is megerősíti. Tehát ez is csak probléma. A harmadik probléma a kapreformja. Emlékeztetnék mindenkit, aki az előző ciklusban nem voltak még itt, hogy komolyan küzdöttünk azért, hogy nagyon egyszerű módszert alkalmazzunk, és a vetésforgót vezessük be, mint alapvető mezőgazdasági elvet. Nos, a mezőgazdaság reformján belül most lehetőségük van arra, hogy a vetésforgót bevezessük a fehérje növényekkel kapcsolatban, és ez egy teljesen koherens elképzelés. Ezzel kapcsolatban azt remélem, hogy a ránk váró munka a különböző módosítók révén eléri azt, hogy ezen előadás a 2020 utáni reforma kapcsolatos első lépés lehessen. Köszönöm. Desz. Desz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Dünanot kollégának a tervezetet, a jelentést. Ez számos pozitív megközelítést tartalmaz. Egy a kapcsolatban lesznek még módosítóink összességében az Európai Fehérje Stratégia témájában, ha ezt így látjuk, és Péter Jár is elmondta ezt már, hát lassan már kabarévá válik az egész. Egyrészt több éves termesztést kívánunk, és függetlenedni az importoktól, másrészt pedig tönkretesszük a fehérje termesztést. De egyszerűen nem értem, hogy az agrár biztos 300 ezer hektárt miért von ki ebből a területből. Ma cseh mezőgazdasági miniszter járt nálam, és ő is kifejtette, hogy nem érti valójában mi történik, és hogyha 300 ezer hektárról beszélünk, és hogy valamilyen támogatást akarunk ehhez adni, és csak 100 euróval számolok hektáronként, ami ösztönzésként kéne, hogy rendelkezés álljon. Ez 30 millió euró, és ez eljutunk oda, ahol már voltunk. A legjobb fehérje stratégia, amit láttam az elmúlt 20 évben, az az volt, hogy elsődleges területeken termesztettük fehérje növényeket, ezt tönkretettük, környezetvédelmi szempontból is óriási hibát követtünk el, de hát eltűnnek azok a növények, amiket termesztő, termesztettünk, mert a gazdák nem termesztik a fehérje növényeket, és az összes rendezvényen az elmúlt időszakban jártam, az a tapasztalat alakult ki, hogy mindenki áttér az új a gabonákra, és a fehérjét ott hagyják. Gratulálok a biztosnak, amit itt elérte. A másik, tehát mi is teszi tönkre a fehérje növénytermesztést. Beszélünk itt a, a bizottságban a arról, hogy egy kötelező részt az üzemanyagba kell adagolni, most ezt is vitatják állandóan, 3,4 millió tonna géntechnikától mentes takarmány anyagán rendelkezésre, mert hogyha 300 kg 3000 kilogrammot le születelünk, akkor 2500 kg-ot lehet mentesíteni, aztán a remcé, repcével, repce segítségével még mézet is lehet termeszteni és vagy készíteni, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor megint csak jobban függünk az egésztől, Dél-Amerikától konkrétan. A másik egyre több növényvédőszert tiltanak be a fiam, mindig egyharmadban repcét termesztett, de mostantól lemondja a repcéről a fiam, mert azt mondja, hát ezekkel az előírásokkal, amiket itt elfogadtuk, egyszerűen nem tudok többé repcét tisztességesen termeszteni, ez nem fog működni ott hagyjuk az egészet, más növényekre állunk át, van egy több éves rendszerünk erre, és hát itt vannak a több éves váltogazdaságok és vetésforgók más lehetőséget keresünk. Tehát a vetésforgó, kedves kollégák, 90%-ban a gazdaságok, amiket én személyen is ismerek, több éves vetésforgót alkalmaznak, és nagyon kevesen vannak olyanok, akik nem rendelkeznek ilyenekkel, és ezért aztán nem is kell itt kötelezen előírni ilyen dolgokat. Egy tisztességes gazda számára szinte magától értetődő, hogy vetésforgót alkalmaz, hogy egészséges maradjon a talaj. Én csak azt mondom, hogy esetenként a témát egy kicsit átfogóban kéne megközelíteni, és ne csak egy-egy pontot ragadjunk ki időnként, és ne akadályozok a gazdákat abban, hogy megfelelő mennyiségben termesztenek fehérje növényeket. Én nem látok lehetőséget arra, hogy sok minden megváltozna a jövőben. Éppen azokkal az előírásokkal, amiket ráerőszakolunk most a, a gazdákra, ez még tovább fog csökkenni, úgy látom ezt most. Schreier asszony. Köszönöm szépen. Az előadó jelentése számos pozitív tényezőt tartalmaz, és az árnyék előadók is elmondták, amik fontosak számomra. Három pontot azért felvetnék én is. Lubin és a szója, mint fehérje növény, itt Európában nem nagyon lehet ezt termeszteni nagy mennyiségben. Nem tudnak konkurálni más növényekkel. Európában ez hozzájön még, hogy van ez az ökologizációs prémium, tehát a környezetvédelem fontos szerepet játszik, ez is bonyolítja a dolgot. Aztán a következő dolog a növényvédőszerek kérdése. Ezt eh, elsőbséget élvező ökológiai területeken nem lehet alkalmazni, és ez nem fog működni. Ehhez más szabályozásokra lenne szükség, arról nem is beszélve, hogy más ö, ö, eredményeket lehet elérni a fehérje növényekkel máshol. A különbség egyre nagyobb Európa és a világ többi része között. Aztán ne felejtsük el, hogy itt van a klíma megállapodás, ez különböző intézkedéseket tartalmaz a fehérje növények importával, importjával kapcsolatban, és a kérdés most az, hogy hogyan tudnánk az európai termesztést erősíteni. Azt hiszem minden minden összefügg, ezt kell végre belátnunk és az élelmiszerellátás biztonságát is figyelembe kell venni ember és az állatok számára is természetesen. Ezért mondom azt, hogy átfogó megközelítésre van szükség. Arról nem is beszélve, hogy vannak Európában olyan területek, amiket mezőgazdaságilag nem hatékonyan aknázunk ki, ezt meg kéne tennünk, és ekkor elkerülhetnénk azt, hogy egyes területek teljesen haszontalanok, illetőleg olyan növénytermesztésre használják, amire nem észszerű Beszéltünk a repcéről is, másokról is, de úgy gondolom, hogy tényleg meg kéne ragadni a lehetőséget, a talajt hatékonyabban hasznosítsuk, mint ma. Flanagan úr. Tényleg eh, Hm, amit a 38%-ról beszélünk, a fehérje növényeknél ez az Európai Unión belül ennyit termesztünk fehérje növények, mert az állattenyésztés számára. Nem lesz mindig garancia egy ilyen ellátásra, és környezetvédelmi szempontból nem tűnik észszerűnek az, hogy ezt megtermesszük, és az állatoknak adjuk, és utána más irányba elküldjük, és csodálkozunk egyszerűen azon, hogy miért okozunk problémákat a klímaváltozáson keresztül. Itt tennünk kell valamit mindenképpen. Sok minden elhangzott már ezzel kapcsolatban, de amire nem koncentrálunk eléggé, nem minden fehérje egyforma, és van értékes minőségi fehérje is, szója és bab, protein, stb. ezeket figyelembe kell venni, mert különböző animosav tartalma van ennek. E, e, éppen ezért alapvetően meg kell nézni, hogy fel tudjuk váltani a szóját, valami hasonló aminosav profillal rendelkező növényt kéne bevezetni, hogyha ezt erre képesek akarunk lenni. Azt gondolom, hogy itt az Agri Bizottságban is ezzel kéne foglalkoznunk, és mit mivel tudunk felváltani. Azt gondolom, hogy vannak kevésbé meggyőzőek és meggyőzőbb formák, és vannak például a génmódosított fehérje növények is, amit szeretnék sokan használni. A hozamot tekintve viszont nem látunk komoly előnyt a génmódosított növényeknél, ezért nem is kellene ilyet figyelembe venni Európában. Természetesen a Írország azt mondta, erre nincs lehetőség, de persze lenne erre lehetőség. Úgy gondolom, hogy 15 éve tárgyalunk erről, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy 15 évig tárgyalgassunk még erről, mert hogyha ez így alakul tovább, akkor nem fogjuk tudni megszerezni a szükséges fehérjét, ezért gyorsan kell lépnünk. Andrió képviselő. Köszönöm, elnök úr. Jean-Paul Denanónak szeretnék külön köszönetet mondani a kiváló munkáért és a, az előadásáért. Egyrészt felvezette a stratégiai kérdéseket és a geopolitikai kérdéseket. Az élelmezés biztonság nem egy rövid távú elképzelés, hanem közép és hosszú távú felvetés. Kínával kapcsolatban meg kell, hogy néznünk, hogy milyen jellegű szerződésekről tárgyalnak a kínaiak ebből is kiderül, hogy a mostani kérdés az az, hogy a következő 15-20 évben mi történik. Elhangzott, hogy 15 évet tárgyalunk erről, itt az idő, hogy valamit el is érjünk. És azt gondolom, hogy ezzel az mi jelentésünkkel megfelelő nyomást gyakorolhatunk a bizottságra. A környezetvédelmi kockázatról is már hallhattunk, többen is elmondták, erről nem, nem fogok beszélni, de a tény az, hogy a klímával kapcsolatos kérdések nem 20 év múlva, hanem már ma felmerülnek. És ezért rendkívül fontosnak tartom a jelentésben leírtakat. Fontos az, hogy általában akarjuk az összes fehérje forrást mozgósítani Európában, nem csak a mezőgazdasági, hanem a takarmány, és ö, magvas növények területén is. És azt gondolom, hogy mindenképpen bátorítani kell a fellépést ezzel kapcsolatban, hiszen itt nagyon nagy a tét. Erről minnyájunknak tudnunk kell. Tartoszó Ek. Ek kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Tunano előadónak szeretnék köszönetet mondani a fontos saját kezdeményezésű jelentéshez. Ányik előadóként, igen, tisztelt kollégák, szeretnék emlékeztetni arra, hogy 10, maximum 20 százalék a szójának, amit az ember fogyaszt el közvetlenül, 89 százalékban viszont állati takarmányként hasznosítjuk globálisan a szóját egy értékes élelmiszerből állati takarmányt csinálunk. Önök is tudják, én ezt már többször bíráltam itt a parlamentben. A globális szója boom összefügg azzal, hogy az állati termékek iránti kereslet óriási, de vannak hatalmas szója ültetvények, emiatt tesznek tönkre őserdőket Brazíliában, Argentínában, Pampákat is például, vagy más országokat is sorolhatnánk ebben az esetben a szójatermelés felel, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáért indirekt módon ide tartozik a metán, például a kérődző állatok vonatkozásában említhetjük ezt meg, az a szójatermelés és az állati termékek kereslete együtt felel azért, hogy őslakos népeket űznek el a területeikről. Dél-Amerikában számos állatfaj életterét teszik tönkre, és lélegzetállító módon csökken a biodiverzitás az érintett régiókban. És nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a szója alkalmazása állati a takarmányként hozzájárul ahhoz is, hogy a talajvizet terheljük. 300 millió tonna szóját termesztünk évente a világon, és sokan azt mondják, itt Európában, nem, amit mi használunk, ami, ami miatt nem kell kiirtani erdőket, csak az ázsiai új kereslet az oka ennek azt mondják. De hát évtizedeken keresztül Európa importálta a szóját, és a szója boom attól erősödött, hogy mi nagy keresletet mutattunk az állati termékek iránt. Egy néhány évvel ezelőtt Kína átvette a vezető szerepet a szója felhasználásban állati takarmányként, de attól a felelősség megmarad 35 millió tonnáról beszélünk Európában, amit felhasználunk, és még mindig újra és újra újabb területeket szabadítanak fel Brazíliában és Argentínában, hogy szóját termeszhessenek, ami CO2 kibocsátás növekedéséhez vezet. Ha a klímacélok eléréséről kell beszélnem ebben az összefüggésben, akkor rosszul érzem magam. És ne felejtsük el, hogy ez a szója szinte mindig génmódosított növény ez azt jelenti, hogy az európai fogyasztók génmódosított élelmiszert fogy, kell, hogy fogyasszanak. Ezért a saját kezdeményezésű jelentést arra kéne felhasználni, hogy egyértelmű jelölési e, kötelezettségeket írjunk elő a génmódosított növények esetében, és az európai növények, mint repce és hüvelyesek termesztését segítsük elő, de mindenképpen azt is meg kell jegyezni, szója nélkül nem tudjuk fenntartani az európai állattenyésztés és egy, egy fenntartható európai fehérje stratégia nélkül nem fogunk tovább haladni. A szója importokra csökkentésére szükség van a klímacélok elérése érdekében globális szinten, ennek közelébe akarunk jutni a gazdákat pénzügyileg támogatni kell abban, hogy nem génmódosított takarmányokat alkalmazsanak, amit itt eh, termesztettek Európában. És eh, természetesen a kutatást is erősíteni kell abban, hogy tovább gondolja ezt a kérdést. Egy környezet és klímabarát mezőgazdaságra van szükség, amely GMO-mentes és egészséges élelmiszereket állít elő, és az élelmezés biztonságra is gondolni kell. Egy önellátó, egy autark mezőgazdaságra van szükség a globalizáció terjedése ellenére. Úgy látom, hogy a mai importált szója mellett, hogyha tengeren túlról érkezik ez a növény, nem fogjuk tudni elérni a céljainkat. Köszönöm szépen. Dantán képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Denano képviselőnek a javaslataiért. Emlékeztetnék rá, hogy a saláta rendeletben sikerült olyan intézkedéseket elérnünk, amelyekkel kompenzálni lehet a növényvédőszerek betiltásának káros hatásait, hiszen így javítani lehet a arányokon, és ezzel lehet javítani az eredményen. A módosítóimmal szeretném elérni, és erre emlékeztetnék, hogy Európában a fehérje növények a körkörös gazdaság szerves részét képezik. Ez egy rendkívül fontos projekt jelenleg a bizottságok és az európai intézmények szempontjából. Egyrészt a szójapogácsa és különböző olajtermelés nagyon fontos. A szójapogácsát a takarmány, tehát állati élelmezésre használják teljes mértékben. De még visszatérnék egy olyan aspektusra, amelyről eddig nem esett szó. A kutatásról van szó. A fehérje növények, a takarmány növények szempontjából a kutatás nagyon sok előrelépést tett lehetővé az elmúlt 30 év során a mezőgazdaság hatásossága, hatékonysága szempontjából. Viszont nagyon keveset foglalkozott csak a kutatás a fehérje növényekkel. Biztos, hogy itt jobban koncentráltabban kellene foglalkozni ezen növényekkel, hiszen állami támogatás nélkül, a kutatások állami támogatása nélkül Európában a fehérje növények termesztése nem fogja leérni azt a szintet, amelyet mi szeretnénk. Ami a szóját illeti, ez biztos, hogy a különböző fajták kiválasztásával a mi klímánkhoz is lehet alkalmazni a szójatermesztést. 30 éve nem volt ilyen, mostanra már a kutatásnak köszönhetően van. De ami a többi elhangzott fajtát illeti, lucerna, és hasonló növények. Nos, ezekkel kapcsolatban további kutatásra van szükség ahhoz, hogy a mi klímánknak, talajtípusainknak megfelelő fajtákat lehessen kifejleszteni, hiszen ez mindenképpen fontos lehet egész Európában a vetésforgó szempontjából is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ezzel a felszólalók listájának végéhez érkeztünk. Nem, elnézést, Guinness asszony önt, majdnem elfelejtettem, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek a jelentéstevőtől és a kollégáktól, amiért késve érkeztem, de röviden szó, hozzászólnék én is. Arra térnék rá, amit Michel Dantal mondott a kutatásról. Azért van gondunk Európában a e, fehérje növény ellátással, mert e, felhajtunk a hús és a e, csontliszt használatával mindenképpen meg kell növelnünk a belső ellátásunkat, mert Kínában is egyre nagyobb a kereslet a ó szója, génmódosított szója iránt, őket ez nem zavarja, hogy ez génmódosított. Mindenképpen belül kell megteremtenünk az ellátás alapjait, de sajnos eddig semmilyen intézkedés nem működött megfelelően. Még a támogatással is előrelépést érhetünk ugyan el, de nem a várt módon, nem a várt mértékben. Támogatni kell a fehérje növénytermelést, ez a jelentés ezt még egyszer felveti, ezt a problémát. A biztos azt mondta, hogy van egy stratégiája erre vonatkozólag, és a közpénzekből finanszírozott kutatásra valóban szükség van, ahogyan Dantan kolléga, kolléga mondta, a vállalatok ezt nem teszik meg maguk, ezért közpénzekből kell erre sort keríteni, és néhány módosítót is be fogok nyújtani, egyébként remélem ezek javítani fognak a szövegen. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök még Peti asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, ez egy rendkívül fontos téma véleményem szerint. Volt is egy meghallgatásunk itt a mezőgazdasági szakbizottságban, ahol a különböző európai intézetek szakértői megerősítették azt, hogy Európának lehetősége van arra, hogy elérje az önellátás szintjét a fehérje növények termesztésében. Mi képviselők kezdeményeztük ennek a meghallgatásnak a megterme- megszervezését, mert úgy azt szeretnénk, hogy a G-módosított szója behozatalát csökkentsük. Egy pozitív projektet szeretnék kiemelni ehelyütt, amelyet a Dunai régióban sikerült elindítani. A Duna szója nevet viseli ez a projekt. Horvátország és néhány szomszédos országa arra vállalkozott, hogy nem génmódosított szóját fog termelni. Ez azt jelenti, hogy olyan szóját termelünk, amely ilyet különböző tanúsítványokkal látunk el, biztosítva azt, hogy megfelelő utat járjon be egészen a termőföldtől a fogyasztó asztaláig. Biztosítjuk tehát, hogy ez a szója ne legyen génmódosított. Ez úgy gondolom egy jó fajta kezdeményezés. Ezt a projektet követhetné, vagy ezt a példát követhetné Európa többi területe is. Egyébként pedig csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik felszólították az Európai Bizottságot, hogy a finanszírozásban és a támogatásban nyújtson nagyobb segítséget, illetve fontolja meg, vizsgálja meg ennek lehetőségeit. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most már tényleg eljutottunk a felszólalók listájának végéhez, úgyhogy most az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót, Jens Schaps úr. Üdvözöljük Önt a szakbizottságunkban, Saps úr, és üdvözöljük a bizottság többi képviselőjét is, persze, Öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Donanó úrnak és ezt a nagyon fontos kezdeményezést és a jelentést. Számunkra teljesen egyértelmű, hogy bármely kezdeményezés, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az EU belső fehérjenövény ellátását javítsuk, azt az megérdemli az Európai Bizottság támogatását is. Emlékeztetnék arra, hogy a jelenlegi kap keretein belül is voltak már sikerek az elmúlt években, különösen a 2013-as reform óta, különösen a különböző támogatási formák nyújtottak nagyon nagy segítséget, különösen a szója, illetve a bab termelésben és egyéb területeken is sikerült az elmúlt öt év során növelni a belső termelésünket 50 száz, akár 50 százalékkal. 2015-ben várhatóan 2,7 millió tonna szóját termeltünk, és 3,5 millió ö, tonnányi hüvelyest, ez a múlthoz képest egy nagyon nagy növekedést jelent. Ennek tükrében világos, hogy azonban az, hogy ezzel a növekedéssel sem sikerül teljesen kielégíteni az Európán belüli keresletet, a fehérje deficit továbbra is nagyon magas marad, például a szójabab területén. A szójabab különösen fontos, mert a szójabab nagyon fontos szerepet tölt be az állattenyésztésben, és tudjuk, hogy a szója fehérje tartalma egy nagyon fontos szempont. Én is szeretném kihangsúlyozni a kutatás fontosságát és a precíziós gazdálkodás fontosságát. A kutatás nagyon fontos például a tenyésztési létesítmények, tenyésztő létesítmények javításában, illetve nagyon fontos a nemesítés szempontjából, hogy a vetőanyagot a lehető legnagyobb mértékben hozzáigazítsuk az európai éghajlati adottságokhoz. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a salátarendelet kapcsán a bizottság nagyon világosan álláspontot, világosan kinyilvánította álláspontját a fehérje növények kapcsán. Megfontolóra vesszük a támogatási lehetőségeket, illetve azt, hogy létrehozunk egy európai fehérje növény stratégiát, hogy gazdaságilag és környezetileg is észszerű módon segítsük elő a fehérje növény termesztést Európában. Az Európai Bizottság elkötelezett a fehérje növények termesztésének elősegítése mellett, és nagy mértékben egyetértünk azzal, amit a tevő Dönanó úr megfogalmazott a szövegében, és amit a Komagri is dolgozik. Várjuk a további szoros együttműködést a szakbizottsággal. Elnök, köszönöm szépen. Dönanó úr még egyszer zárásképpen. Oui, bah écoutez, je voudrais d'abord Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának. Rendkívül tanulságos volt ez a kör, és természetesen rendkívül érdekes kérdéseket jegyeztem fel, amelyel tovább gazdagíthatjuk a jelentést. Ügyteme úrnak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy felvetette, hogy garanciát kell adni a gazdáknak a gazdasági rendszereiken belül. Ha a fehérje növény termesztőkkel van dolgunk, akkor egyértelműen a bevételüket garantálni kell. Nagyon sok pozitívum hall, hangzott el a fehérje növények előnyeiről, hiszen a nitrogént megkötik. Ez biztos, hogy ebben egyetértünk. A repcével kapcsolatban valóban ez egy melléktermék, és egyrészt fehérjét nyújt, és közben szénhidrátot is, és mindenképpen erre oda kell figyelnünk. Szeretném elmondani, hogy egyetértek a kollégákkal, és a módosítókat várjuk. Ami Desszurat illeti, emlékeztetett arra, hogy van a globális és a vegyes termesztés, és azt gondolom, hogy valóban globálisan kell megközelíteni ezt a kérdést. Az Európai Unióban fontos lenne egyrészt a talaj sokszínűségét és a klíma sokszínűségét is kiemelni és ebből előnyt kovácsolni. Ebben az esetben az Európai Unió függetlenebbé válhat. Ami a fehérje növényekben bizonyos termékek használatát illeti, nem hiszem, hogy ez lenne a legjobb megoldás valóban körül kell járni ezt a kérdést, és az ezzel kapcsolatos módosítókat szívesen várom. Flanagan úrnak elmondanám, hogy megerősítem, hogy nagyon nagy eltérések vannak az aminósavakkal kapcsolatban, amelyek ezen fehérjékből származnak. A szójának a legjobb fehérje tartalma, de nem ez az egyedüli. Nagyon sok más növény is van. Például a repce is gazdag fehérjében, és a fű Gyakran megfeledkezünk erről, hogy a fű is fehérje gazdag. Nem szabad megfeledkeznünk egyetlen növényféléről sem, amelyben fehérje van, még akkor is, hogyha ez kis mennyiségben van ott jelen. Tudnunk kell arról, hogy a talaj, az éghajlat más és más, és ezért minden egyes országban, minden egyes talajban más-más szereplőt kereshetünk, és más-más szerepe lesz ezen klímának vagy talajnak abban, hogy csökkentsük a külső függőségünket. Egykornak elmondanám, hogy én is persze olvastam ezt a jelentést. Ki kell zárnunk a GMO-t, még akkor is, hogyha ezek közvetett módon kerülnek be az állati takarmányokba. Ez egy hosszú távú célkitűzés, de továbbra is célként tekintünk rá. Dantan úr hozzászólását nagyra értékeltem. Valóban a körkörös gazdaság kérdése van e mögött. Nagyon fontos erre emlékeztetnünk. És nagyon fontos, a jelentésemben is elmondom, emlékeztetni az állami kutatás szerepére. Hogyha nincsen állami kutatás, alapkutatás, akkor csak magán, helyi kutatásokat végeznek, ezzel az alapproblémát nem lehet megoldani. Meredith McGuinness asszonyak hasonlókat mondott el a kutatásról. Ami a Duna szerepét illeti, valóban a Duna nem csak a képviselőasszony országán folyik át, hanem más országokban is, és ez, ezzel a Duna vidéken nagyon nagy mértékben küzdhetünk a függőségünk ellen. A bizottság elmondta, hogy odafigyel a mi munkánkra, ezt nagyra értékeljük. A Hogan bizottság nagy érdeklődéssel tekint ezen kérdés felé, hiszen felismerték, hogy nem tarthatjuk fel fent ezt a bizonytalanságot. Brazíliát nagyon károsan fogja érinteni a Kínával kötött megalapodás. Hogyha Brazília elönti a kínai piacot, és képtelen lesz az Európai Uniónak szállítani, akkor nagyon komoly nehézségeink lesznek nekünk. Ez is további ok arra, hogy közösen lépjünk, és azt hiszem, hogy a tanács is egyetért ebben. Közösen kell lépnünk azért, hogy a fehérje kérdése napirenden maradjon hiszen az Európai Unió a polgárai és az élelmezése szempontjából is ez nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon mélyreható vita volt. November 14-én 13 óráig lehet módosításokat benyújtani. Most egy kicsit átalakítjuk a napi rendet, természetesen csak akkor, hogyha Dancsila asszony a jelentéstevő egyetért vele, ugyanis szeretnénk most először a 8-as napi rendi pontot megtárgyalni, ahol a VTO aktuális mezőgazdasági kérdéseiről van szó. Előbbre hoznánk tehát a nyolcas napi rendi pontot. John Clark igazgató van itt velünk, aki előadást tart a témáról. A WTO aktuális mezőgazdasági kérdéseiről. Mindannyian tudjuk, hogy itt elsősorban arról van szó, hogy elő kell készíteni a WTO keretén megta- belül megtartandó 11. miniszteri konferenciát, amely Decemberben kerül megrendezésre az Európai Parlament delegációja is ellátogat a konferenciára. McGuinness asszony képvisel majd bennünket a helyszínen, és ismerteti majd a szakbizottságunk álláspontját. Biztos vagyok abban, hogy nagy mértékben hozzájárul majd ahhoz, hogy a mezőgazdasági álláspontunkat ismertedni tudjuk. Egész sor témával kapcsolatosan folytathatunk eszmecserét. A konferencia kapcsán biztos vagyok benne, hogy az igazgató úr sok mindenről szót ejt majd. Szeretném azt kérni öntől, hogy a Brexit témáját is említse meg, illetve beszéljen arról, hogy a Brexit várhatóan milyen kihatással lesz a vto ra Mi a helyzet a vámkontingensek elosztásával? Ez is egy olyan kérdés, amelyről esetleg szót ejthetne, legalábbis ez utóbbinak nagyon örülnénk. Most meg is adom önnek a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek! Ahogyan az elnök úr kérte, Beszélni fogok a mezőgazdasági tárgyalások helyzetéről a WTO-n belül a következő miniszteri konferencia előtt. Ez a konferencia röviden az MC11, és néhány kérdésre válaszolni is fogok. Természetesen a Brexitet említette az elnök úr, de hát van sok más téma is, ami ehhez kapcsolódik. Nem szerettem volna egy nagyon technikai prezentációt tartani, inkább egy politikai jellegű előadást tartanék. Nem csak arról fogok beszélni, hogy mi történik a WTO-ban, hanem hogy a mezőgazdasági tárgyalások a WTO-n belül hogyan hathatnak esetleg a jelenlegi mezőgazdasági politikára, illetve milyen kihatással lehetnek a jövőbeni mezőgazdasági politikára. Felvetődik a kérdés, hogy a WTO például korlátozhatja a rugalmasságunkat a jelenlegi kapon, illetve a jövőbeni kapon belül. Szólnék néhány szót először is arról, hogy az Európai Uniót a WTO hogyan látja. Hiteles, megbízható, konstruktív partnerként tekintenek ránk a WTO-ban, a multilaterilizmus legnagyobb támogatói vagyunk. Az Európai Unió nagyon sok minden, de elsősorban egy multilaterális szervezet maga is sikeresen megreformáltuk többször is a kapot, ezért a WTO-n belül most már nem vagyunk defenzív helyzetben vezető szerepet tudtunk vállalni például két évvel ezelőtt Nairobiban, amikor a az export támogatások teljes eltörléséről volt szó, 5-10-15 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna. A kapot többször is megreformáltuk, mint mondtam, ezt nyilván belső okok indokolták, jó, szakpoli- jó szakpolitikát akartunk, és belső pénzügyi indokaink is voltak, de a kap megváltoztatásakor, illetve módosításakor mindig tisztában kell lennünk ar- azzal, hogy mindez a VTO-ra is kihatással lesz. Legyen szó a jogi ö, hatásokról, vagy a politikai hatásokról akár, az elkövetkezendő néhány percben inkább az utóbbiról fogok beszélni. Buenos Airesben decemberben kerül sor a 11. miniszteri konferenciára. A WTO két évente tart miniszteri konferenciákat, ahol új szabályokról tárgyalnak a felek a piac további megnyitásáról, illetve arról, hogy hogyan lehet a rendszer továbbfejleszteni. Mi áll a napirenden a következő argentinai miniszteri konferenciára vonatkozólag? Nagyon sok minden napirendre került, várhatóan az eredmények azonban korlátozottak lesznek. Minden bizonyal szót ejtenek majd két témáról. Az egyik a halászati támogatások ügye, azok a szabályok tehát, amelyek a túl, a túlzott támogatásokra vonatkoznak a halászat területén, és túlhalászáshoz vezetnek, és aztán vannak mezőgazdasági kérdések is. A mezőgazdasági csomagon belül pedig a következőket találhatjuk, az élelmiszerkészlet tartalékolási közprogram az egyik, a másik a belföldi támogatás. Itt arról van szó, hogy mennyiben használhatnak belföldi támogatásokat a WTO tagok a saját mezőgazdaságuk fejlesztésére. A harmadik téma a gyapot. Ez rendkívül fontos ügy a nyugat-afrikai gyapottermelő országok számára, és negyed sorban az export korlátozások és tiltások kérdése a mezőgazdasági termékek kapcsán. Ez a négy fő mezőgazdasági téma kerül majd terítékre, tehát Buenos Airesben. Én elsősorban a belföldi támogatásról fogok beszélni, ez talán a legfontosabb kérdés az általam említett négy kérdés közül. És ez egyébként az az ügy a Buenos Aires-i napirenden, amely a legközvetlenebbül hat ki a mi kapunk jövőjére és modernizációjára. A legtöbb fő VTO tag viszonylag nagy összeget költ, költ kereskedelem torzító támogatásokra, ezeket a VTO nyelvezetében sárga dobozos támogatásoknak nevezik. A van egy bizonyos felső határérték, amelyen, amelyet nem lehet túllépni a támogatások területén. A legtöbb VTO taghoz hasonlóan mi nem használjuk ki a teljes keretet. Brazília, Peru, Kolumbia és az Európai Unió tettek javaslat arra, hogy ezt a felső határértéket csökkentsük, az úgynevezett sárga dobozos támogatások kapcsán. Azt javasoljuk, hogy a felső határérték, a plafon olyan értékhez kapcsolódjon, amely a támogatás mozgás terét csökkenti, de nem, nem jelent valós csökkentést, mert ugye senki sem érje a felső határértéket ez idáig. Ez a fajta támogatás okozza egyébként a legnagyobb kereskedelem torzulást. A javaslatunk értelmében készen állnánk arra, hogy egy második szakaszban az úgynevezett kék dobozos támogatásokhoz is hozzányúljunk, feltételezve azt, hogy a jelenleg és a jövőbeni kapon belül tudunk teret biztosítani a kék dobozos kiadásoknak. Ide tartozik például a gyapott támogatás Görögországban és Spanyolországban, aztán ide tartozik az önkéntes csatolt támogatás vagy kapcsolt támogatás bizonyos termények esetében, és így tovább. És harmadsorban ragaszkodunk ahhoz, hogy bármilyen WTO reform, bármilyen új szabályozás, amely a belföldi támogatást csökkenti, a zöld dobozhoz egyáltalán nem szabad hozzányúlni, ide tartoznak azok a támogatások, amelyek nem kereskedelm torzító hatások, ide tartozik a vidékfejlesztési programunk, és a, ide tartoznak a közvetlen kifizetések is. Ezek nem nincsenek közvetlen kihatással az árakra és a termelésre, ezért nem torzító hatásúak. Ambiciózós javaslatot terjesztettünk be, ez tovább visz minket a mezőgazdasági politika reformjának útján, ugyanakkor mozgásteret biztosít arra, hogy támogatást nyújtsunk a gazdáknak nem csak most, hanem a kap következő szakaszában is. A WTO más tagjai jóval ambiciózusabb javaslatokat tettek, például azt mondták, hogy szűny, szüntessük meg az összes gazdáknak nyújtott támogatást, nagyon ambiciózus, de nem realisztikus, nem csak az EU számára, hanem a legtöbb WTO tag számára sem. Az a tény, hogy az EU és Brazília össze tud fogni egy közös javaslat erejéig, azt hiszem már azt mutatja, hogy mekkora változáson mentünk át, mekkora változáson ment át a kap, amely sokkal piacorientáltabb már ma, ezért közös nevezőre tudunk jutni egy olyan országgal, mint amilyen például Brazília. Röviden szeretném megmutatni önöknek, hogy a gyakorlatban mit jelentene a javaslatunk. Remélem, hogy láthatják, ahogy mi van a dián. A grafikonon a kék pillérek, a kék oszlopok azt mutatják, hogy mennyit költhetünk a kereskedelem torzító támogatásokra, ez pedig a teljes termelés százalékos értékeként jelenik meg. Egy kicsivel 400 milliárd euró alatt vagyunk a termelésben, a, ez azt jelenti, hogy kb. 110 milliárd eurót költhetünk kereskedelem torzító támogatásokra. A gyakorlatban persze ennek csak a töredékét költjük el, valahol 10 milliárd euró körül. Tehát nagyon sok a mozgástér a tényleges költésünk és a megengedett költés között. A mi javaslatunk pedig arra vonatkozik, hogy ezt a felső plafont csökkentsük, hogyha a sárga dobozos támogatás maximális értékét körülbelül a termelés értékének 50%-ában határoznánk meg, ez azt jelenteni, hogy jóval csökkenne a megengedett felső határérték, de a napi költésünkre, kiadásainkra ez nem lenne hatással a gyakorlatban. Ez azt is lehetővé tenné, hogy a sárga dobozos kedvezményezeteket egyenlően ö, kezeljük, és mindenki számára ugyanazok a szabályok lennének érvényben az EU, Kanada, Japán, az USA, Kína esetében is, mások esetében is. Nos, nem akarok itt leragadni. Ez gyakorlatilag tovább bontja azt a módot, ahogyan haladt látunk évről évre az EU-ban. A kereskedelmet torzító támogatásoktól 2000 től a mostani kap kezdetéig, és a mostani költésünk az a zöld dobozt jelenti a fejlesztési ö, támogatások ügyében, tehát itt láthatjuk, hogy jelentős átalakulás történt. Itt pedig más módon mutatjuk be, hogy hogyan költjük el az adófizetők pénzét a közös mezőgazdasági politikán belül. 9 milliárd jut a sárga dobozra, a kék doboz mint egy 5 milliárd, a többi pedig az a zöld doboz. Mint egy 38 milliárdról beszélünk évente. Beletartozik ide a tagállami társfinanszírozás is a kifizetések során. Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy azt javasoljuk, hogy egy komoly reformot vezessünk be a hazai támogatások ügyében a vto n belül, tehát mi ehhez ki hajlandók vagyunk hozzájárulni, de elvárjuk a többi taktól is, hogy hozzájáruljanak ehhez és bizonyos politikai teret kívánunk, mozgásteret kívánunk megőrizni a jövőben is, ahogyan ezt eddig tettük a kék és a zöld dobozon keresztül. A második fontos téma a VDU mezőgazdasági területén belül ez a közraktározás, az India számára az alapvető élelmiszerek felvásárlását jelenti a gazdáktól, és ami konkrétan azt jelenti, hogy a piacjárnál sokkal többet fizetnek a gazdáknak, és ők tárolják azt, a gabonák például, és a szegényeknek juttatják ezt a későbbiekben. Ez egy legitim élelmezésbiztonsági téma, teljesen világos. Másrészt pedig ez egy támogatási rendszert is jelent a gazdák számára, és hogyha ezek a közraktározási javak exportra alkalmazásra kerülnek, akkor ez torzuláshoz vezet más országok vonatkozásában. Fülöp-szigetek, Pakisztán említhetők akiket, akik foglalkoznak ezekkel a rendszerekkel. A Bali találkozón egy átmeneti megállapodás született India kapcsán. Indiának lehetővé tesszük, hogy megőrizzék ezt a támogatási rendszert a gazdák számára, és a sárga dobozon keresztül a kereteket megalapítjuk, de valamikor legkésőbb Buenos Airesben jövő hónapban meg kell találni a végső megoldást most áldását adnunk a jelenlegi rendszernek, átmenetileg mindez, hogy rist és búzát, gabonát felvásároljanak, tehát alapvető élelmiszerekre vonatkozóan megőrizhetik ezt a rendszert, nem nyúlunk hozzá, nem kell hozzányúlni. A kérdés persze az, hogy ezt akarjuk-e, vagy új rendszereket akarunk-e új államok esetében. Például tiltani lehetne az exportját az ilyen jellegű termékeknek, az így raktározott termékeknek. Az Európai Unió számára ez nem egy túl nagy ügy számunkra. Igazából ez nem érint bennünket, ez a közraktározási terület Ázsiában vagy bárhol máshol, de úgy gondoljuk, hogy egyszerűbb lenne egy állandó megoldást találni, akkor, hogyha a hazai támogatásban, hogy általában megtaláljuk a megoldást, és akkor előnyöket, hátrányokat össze lehet vetni, és egy alkupozíció alakulhat ki. A harmadik nagy téma a gyapot, ez egy rend, a négy gyapot termelő Mali, Benin, Burkina Faso és Csád, ők nagyban függenek a gyapot termesztéstől, a VTO egy mandátum keretében foglalkozik a támogatások és a tarifák kérdésével a gyapott területen, és vannak javaslatok arra vonatkozóan, hogy minden nemű támogatás szűnjön meg, minden tarifa, de ez nem, nem mert Kína Egyesült Államok támogatja a gyapotermelést méghozzá nem is kicsit az EU szempontjából nincsen ilyen támogatás, és nincsen határon kivetett tarifánk sem, és némileg támogatjuk a spanyol és görög gyapot termelőket. Ez a csatlakozási megállapodás szerződés része volt annak idején Görögország és Spanyolország esetében eh, 27 millió euróról beszélünk évente, nem túl sok pénz, hogyha a mezőgazdaságot összességében veszük, a támogatás szintjét összességében megezzük, de ezt nem tudjuk megszüntetni, mert ez a csatlakozási szerződésben szerepel de hát igazából ez nincs hatással a kereskedelem vagy az árak alakulására az a mennyiség, amit mi termesztünk természetesen. Egy negyedik nagy téma adott esetben az export tilalmak vagy szigorítások tilalma. India, Egyiptom van elsősorban érintve, Ukrajna és Oroszország is. Hát ők időnként export tiltásokat vezetnek be nyersanyagok vagy gabona esetében. biztonságról beszélünk, és hát ez egyfajta versenyképességi előnyt jelent a hazai állattenyésztők számára. Ez érintheti a többi országot olyan értelemben, hogy az élelmezés élelmezés biztonság kerülhet szóba, a nyersanyagokhoz való hozzáférés, és adott esetben kiugró árakat okozhat, vagy pánik felvásárlásokat, ez nem szerencsés ilyen értelemben. Bizonyos országok, az importoktól függő országok elsősorban természetesen egy új VTO szabályozást szeretnének ezen a területen, hogy megelőzzük az ilyen jellegű tilalmakat és nem hiszem, hogy Buenos Airesben olyan sikerre lehet jutni, inkább az átláthatóság erősítése lehet a cél, vagy kellő időben az értesítést adják meg, amennyiben ilyen tilalmakról beszélünk nem vagyok túl optimista, mint mondtam a WTO jövő hónapi találkozójával kapcsolatban. Mi az, amire számíthatunk azért mégiscsak? Az EU szempontjából a WTO rendszer hívei vagyunk, szeretnék erősíteni a szabályokat, de nem vagyunk hajlandó bármilyen eret ezért megfizetni igazából semmit nem akarok fizetni, és a a hazai támogatások ügyében legyünk reálisak, úgy gondoljuk azok vagyunk, középutasak vagyunk, és lépésről lépésre haladjunk. Brazíliával kapcsolatban elmondhatjuk például, hogy nem akarunk defenzív helyzetbe kerülni, mi inkább mozgatjuk a dolgokat, de egyedül nem vagyunk képesek, mások támogatására szorulunk, ha haladni akarunk, ezért a konszenzusra törekszünk a jövőben a további agrikulturális vagy mezőgazdasági reformok ügyében. Tehát az Egyesült Államok inkább kivonulóban van a multilateralizmus területéről, tehát nem e fogják erősíteni a WTO szabályozást. India nagyon védekező állásponton van, Kínának megvan a maga menetrendje ebben az ügyben, és ö, ö, ö, mi szeretnénk egy reformot, de egyedül ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. Egyesült Államok, Kína, India azok, akik a nagy szereplők, akiknek a támogatására részben szükség van. Mi nem vagyunk a gyapot, vagy a közraktározás ügyében annyira, mi nem, ezek nem annyira fontos kérdések számunkra, mások fognak ezért harcolni. Hogyha nincsen áttörés az említett területeken, akkor meglátjuk, hogy mire jutunk talán akkor egy munkaprogramot kéne kialakítani, ez célszerű lehet, mi azt jelenti, hogy a következő években lassan haladunk a további mezőgazdasági reform ügyében a hazai támogatások keretében. Hmm, ez az, amit szerettem volna elmondani bevezetésképpen. A az önök szakbizottsága jelen lesz, és várjuk az önök jelzéseit, a néppárt delegáció jelen lesz, folyamatosan támogatni fogjuk, vagy tájékoztatni fogjuk önöket arról, hol tartunk, és fontos számunkra, hogy egységesen képviseljük az Európai Uniót. Van-e kérdésük, vagy megjegyzésük az általam eszközölt bevezetéssel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Nos, fontos az, hogy kompromisszumokra jussunk, de nek az árát nem egyedül az EU fizetheti. Ez világos. Az, amit ön elmondott, az szerintem egyezik a mi véleményünk többé-kevésbé. Andrió úr, az első hozzászóló a képviselőkré. Köszönöm, elnök úr ami ezen bölcs szavakat illeti, ezek aktuálisak. Azt gondolom, hogy a, elhangzott, hogy ön emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok az elnökükkel leginkább arra, arra lennének hajlamosak, hogy kilépjenek a WTO-ból, ezt az elnök bejelentette. Úgyhogy rendkívül elővigyázatosnak kell lennünk Buenos Airesben. Pár hónappal azelőtt, hogy a kap új reformjáról beszélnénk. Nem szabad, attól függetlenül, hogy mi a vto ban jó tanulók vagyunk, túlságosan gyorsan, túlságosan messzire lépnünk. Már elmondtam, hogy nem vagyok meggyőződés, meggyőződve arról, hogyha megnézzük, hogy a többi földrészen mi történik, az, hogy mi mindig kicsit előrébb járjunk, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy mások majd követnek minket. Tehát Buenos Airesben is oda kell erre figyelni, hogy legyünk vezetők, de ne, ne legyünk túlságosan elől. A Mercosurral kapcsolatban lenne erre egy példám. Itt a szakbizottságunkban a DigiTrade, a DigiAgri azt mondta, hogy nem lehet a Mercosurról tárgyalni, anélkül, hogy a marhahúsról és az etanolról beszélnénk. A mezőgazdaságban egy általános megállapodást akarunk kialakítani, tehát nem lehet ezen munkáktól teljesen függetlenül gondolkoznunk. Ezért kell elővigyázatosnak lennünk. És ami a zöld dobozt illeti, oda kell figyelni arra, hogy nem szabad túlságosan, gyorsan lépéseket várni a zöld doboztól, hiszen ez számunkra nagyon hatásos eszköz lehet a nehéz helyzetben lévő ágazatokkal kapcsolatban. Az érzékeny ágazatokról Ausztráliával, Új-Zélanddal akartunk megalapodásra kerülni, és azt gondolom, hogy mindenképpen Buenos Airesben is oda kell figyelni ezen aspektusokra. Ezért kérném, hogy az Európai Unió legyen elővigyázatos. Akkor, ahogy ön is mondta, amikor a WTO multilaterális megközelítése kudarcba fullad, az WTO, a bizottság, az önöke hozzáállása, tehát itt meghatározódik. Ezzel kapcsolatban tehát nagyon fontos odafigyelni arra, hogy amikor, amíg még ezen vita nem került megrendezésre, tudjuk, hogy ennek milyen hatása lehet majd a mi kapunkra. Köszönöm. Jár, Jár kolléga. Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, ez az első hír talán, első jó hír a szabad kereskedelmi megállapodást. Mindig védtem oda-haza a választóim előtt, mindig azt mondtam, a WTO megállapodás jobb lenne, de hát azzal elbuktunk, és zsákutcába kerültünk. De az első jó hír, örülök, hogy egyáltalán tárgyalunk, még tudjuk mennyire bonyolult ez. Jó, hogy ez egyáltalán megvalósult. A második terület, az agrárterületet igencsak bírálták az előző fordulókon, mert azt mondták, hogy a mezőgazdaság itt előzetesen lemondott dolgokról, aztán amiket nem honoráltak kellően. Egy rémileg ezt visszaigazolta a mai napon ön is, mert a mi rendszerünkkel végül is a sárga dobozban nem tudtuk a kiaknázni a dolgokat. Ez lehet jó hír is, akár tehát vigyázni kell arra, és itt csatlakozom az előttem szólóhoz, legyünk óvatosak, és hogyha kereskedő megállapodásokban szolgáltatás, ellenszolgáltatás elve kell, hogy érvényesen kapunk valamit, akkor adunk valamit az utolsó nagy reform, amikor átálltunk a közvetlen kifizetésekre, az nem volt olyan egyszerű az Európai Uniótól, ez sokat követelt annak idején. Nos, tehát elmondom, mi azzal igyekszünk, hogy teljesen külön leválasztottak a közvetlen kifizetéseink, tehát ez a csatolt vagy kapcsolt kifizetés, ez a sárga dobozban marad, lesz, vagy a zöld dobozban marad. Azért kérdezem, mert az elmúlt időszakban tagállamok felvetik, mint Németország is, ahol nincs ilyen kapcsolt támogatás, hogy újra bevezetik ezt. Hát háttere a kérdésnek, hogy ne legyünk olyan nagyvonalúak, mert nem csinálunk rosszat, tehát a gyakorlati szintre levinni a keretet, adott esetben ezt nem kéne megtenni feltétlenül, mert a gyakorlatban lehetnek változások. A második kérdés, de hát tulajdonképpen erre majdnem válaszolt is annak idején a közraktározásnál. Hát azt kell, hogy mondjam, a legegyszerűbb megoldás lenne az, hogy azok, amelyek bekerülnek a közraktározásba, hát ilyen Európában is van, azokat egyszerűen a világpiacra nem lehet kivinni ön is mondta, tehát az export szint lenne kívánatos, de ide nem fogunk eljutni. Nem akarok abba beleszólni, hogyha mondjuk India kialakít egy ilyen közraktározási rendszert, a saját szociális rendszer részeként, ha alkalmazzák ezt, ne a WTO ezt ne tiltsa meg nekik. Persze a probléma az, hogyha világpiacra akarnak kimenni ezekkel a termékekkel, és így befolyásolják világpiaci árakat. Nos, ennyit akartam egyelőre. Mindenesetre jónak tartom, hogy a vétő egyáltalán tárgyal még erről. És hát vágyom a sikerre, de arra ügyeljünk, hogy szolgáltatás ellen szolgáltatás működjön, adok-kapok minden szerződés. Örülök, hát számos tárgyalásnál mindig arról beszélnek, hogy a mezőgazdaság blokkolja a haladást, ez viszont legtöbbször nem igaz. Más területek szintén ennyire, ugyanannyira fontosak, ezért most nagyon örülök, hogy éppen a mezőgazdaság területén tovább tudunk tárgyalni. Takula kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak ezt a bevezetőt. Világos, hogy a miniszteri konferencia egy eh, komoly feladatot jelent, amikor konkrét eredményekről beszélünk. Számos tagállam van, amely nem annyira elkötelezett a WTO belül, mint mi pillanatnyilag. Fontos eh, a jövő szempontjából a WTO-ban, hogy Buenos Airesben haladjunk a mezőgazdasági területen, és hogy az EU a vitában egy eh, vezető szerepet vállaljon. A mezőgazdaság az egyik fő terület, ahol vannak esélyek, hogy eredményt érjünk el, és nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság a viták élére kerüljön és eh, figyelembe kell venni a fejlődő országok igényeit is, bátorítani kell őket, hogy alkalmazzák a közös szabályokat, mindenek előtt a közraktározás témája érdekes ebben az összefüggésben. A bizottságtól azt kérdezném három rövid kérdés keretében, hogyan látják Afrikát ebben a WTO vitában, a mezőgazdaságban? A második, milyen vita folyik a közraktározás témájában pillanatnyilag van egyáltalán vita, és a következő a Brexit hogyan befolyásolja a WTO-t, vagy van-e itt bármiféle téma, amit meg kell vitatnunk? Egnyó kolléga. Köszönöm szépen az összefogott áttekintést a fejleményekről. Az érdekelne, hogy mi tűnik fel az intervenciós rendszerekben az indiai kormánynál három kérdésről van, mely gabona az, ha, vagy talán több is van, melyik dominál itt. És a második pont, vannak bizonyítékok, hogy ezek az intervenciós beszerzések kikerülnek a világpiacra, és ha van ilyen, akkor dömpingáról beszélünk, csak egyszerűen azért, hogy kijussanak világpiacra. És mert hát pénzbe kerül az is, hogy tárolják a dolgokat. Hát a brazil és az argentin delegátus a VTO-n némileg meglepődik, amikor mi itt a plenárisan e, azt nem adjuk meg az engedélyt a génmódosított termékek miatt a behozatalra. Ez, erre ők hogyan reagálnak? Itt vannak a keresztes lovagok a zöldektől, ez őket mennyiben zavarja, vagy zavarja őket egyáltalán, amikor mi így lépünk fel a génmodosított termékek kapcsán? Köszönöm szépen. Köszönöm a magyarázatot. Minden esetre azt el kell, hogy mondjam, hogy van itt egy fontos nyitott kérdés. Ön azt mondta, hogy a sárga dobozban kell, hogy legyen még mozgástér. Mi a helyzet a tagállamokkal? Hát ezek a sárga dobozból, ezek a támogatások különböző módon kerülnek felhasználásra, és itt meg kéne tudni, hogy ez milyen hatással van az egyes tagállamokra. Egy második pont, az Egyesült Államok, a Trump kormány ki akart szállni a TTIP tárgyalásokból, ez fontos volt Európa számára. Most úgy tűnik, mintha a Trump kormány végül is aggasztó pozíciót foglalna el a nemzetközi kereskedelem kérdésében összességében. Aztán eh, vannak itt konfliktusok, van egy konkrét konfliktus is az olíva bogyó Spanyolországból, eh, Egyesült Államokban. Hát itt az Egyesült Államok mintha ebből konfliktust akarnak generálni ebből a támogatásból, amit ehhez nyújtunk. Eh, ez egy fontos téma. Önök hogy látják ezt? Persze nem csak az olíváról beszélünk, hanem egyáltalán az európai támogatásokat akarják felvetni ott. Flanagan úr. Köszönöm szépen, érdekes előadást hallottunk. Azt a kérdést tenném fel, hogyha megnézzük, mit van ez a kép a, a diá kik a jó fiúk itt ebben. Van itt egy limit, amit nem használunk ki, ez a keret, ezt nem használjuk ki, egy támogatás mondjuk, amikor a gazdák rászorulnának a támogatásra, miért nem? Egyszerűen ez egy ártatlan kérdés. Miért jó ez nekünk, hogyha nem használjuk ki ezt a keretet? A következő utolsó kérdés, amit már feltettem korábban, mi történik a Trump elnökség vezetése alatt ezekkel a tárgyalásokkal majd. Dantán képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Clark úr, ön bemutatta nekünk, hogy mi az, amit elkerülhetünk, de azt nem mondta el, hogy mit nyerhetünk egy új megállapodással ha defenzívek vagyunk, az jó dolog, de a megállapodásból fontos, hogy mindkét fél nyertesen kerüljön ki. Mi mit nyerhetünk ezen új tárgyalási körből elsőként? Második kérdésem. Be tudná nekünk a bizottság hatástanulmányát, amelyet a tárgyaló asztalra letett az Európai Bizottság? Emlékeztetnék arra, hogy nálunk a termelési költségek magasabbak, hiszen általában Európában költségesebb megélni, mint a többi földrészen, és ezért így lehet igazolni a mezőgazdasági támogatásokat. Nos, egyre kevesebb a mozgásterünk, miközben az egyfőre jutó mezőgazdasági bevétel stabil, és egyre kevesebb a mozgásterünk a jövőbeli nemzedékekkel kapcsolatban, amit én rendkívül veszélyesnek tartok. Ön elmondta az a közraktározás problémáit, és azt gondolom, hogy ha várhatunk valamilyen előrelépést, az az, hogy nagyobb legyen az átláthatóság a raktározással kapcsolatban. Az FAO a G20-ak felkérésére pár évvel ezelőtt elemezte az árvolatilitás elleni küzdelmet, és hogy a raktározás hogyan tudna erre kihagyni a VTO-n, hogyha ezzel kapcsolatban megállapodunk, az nagyon nagy előrelépés lenne egy olyan témában, amelyről már hónapok óta vitázunk, ez az árvolatilitás világszinten. Köszönöm. Nikolson képviselő. Köszönöm szépen, elnézést, hogy nem voltam itt az elején. Egy másik ülésen kellett részt vennem. Nos, azt hallottam egyértelműen, hogy önt már régóta ismerem, nem igazán optimista, és biztos, hogy nagyon jó oka van erre, hogyha a múlt tapasztalataira építek. Fel kell tenni a kérdést, hogy mi a jövő, és mi felé tartunk a jövőben. Most, amikor a multilaterális aspektusokkal foglalkozunk a WTO-nál, és közben a bilaterális aspektusokra Andriu képviselő utalt, ezek is várhatóak. Közben a Mercosurtól mi nagyon félünk, hogy az mivel járhat, és még más dolgok is vannak most. Tehát a kérdésem az, ön azt mondja, hogy a következő két évben még tovább kell dolgoznunk. Hát az már egy másik határidő, de még mindig nem az a vége ennek a folyamatnak. A kérdésem, és szeretném megismerni az ön véleményét ezzel kapcsolatban, hogy mi lenne, hogyha egy általános megállapodást kötnénk, nem pedig általában ilyen bilaterális megállapodások merülnének fel? Mi a veszély? a VTO-val már régóta foglalkozunk, mindenki aggódik, aztán defenzíven viselkedik, de aztán néha, hogyha most visszatekintünk, a múltba, akkor hogyha nem lett volna ez a WTO megállapodásunk sok évvel ezelőtt, akkor nem tudom, hogy nem lennénk-e most jobb helyzetben. Most, hogy ilyen egyéni megállapodásokat kell kötnünk egymás után, ami bizonytalan, nehéz helyzetbe hoz minket. Az biztos, hogy az Egyesült Államokban most egészen más a helyzet. Mert mióta Trump bejelentette, hogy America First, és ő ezt azt gondolom, hogy komolyan gondolja, egészen más helyzetbe kerültünk. Én, amikor pár héttel ezelőtt az Egyesült Államokban jártam, akkor egyértelműen fogalmaztak nekem. Azt mondták, hogy a TTIP még továbbra is aktuális, és a kisajton keresztül még visszakerül, és ők szívesen újra tárgyalják. Tehát a WTO-n kívül is nagyon sok minden történik, én ezektől nagyon félek, és lassan arra a következtetésre jutok, hogy talán jobb lenne, hogyha minden egyházban történne, ahol valóban befolyással vagyunk az eseményekre, és nem ilyen bizonytalan keretek között folynának a dolgok. Az az érzésem, hogy nem érdemes állandóan ugyanazt elmondani és megismételni, ön mindig a kereskedelemről beszél, hát mint minden más, a kérdés az az, hogy hát hogyha egyszer ez mindig itt lesz velünk, nem lehet ettől megszabadulni, és csak egyre nehezebb lesz a helyzet miatta, akkor lehet, hogy ezt az egész dolgot másként kellene megközelíteni. Állapodjunk meg, és kezdjük el a munkát. Köszönjük szépen! Most már minden képviselő hozzá szólt, aki hozzá kívánt szólni. Az pedig, amit Nikolson úr mondott az imént, a TTIP és a VTO kapcsán, ez valóban nagyon érdekes kérdés. ez valamiféle helyettes, vagy pótló megállapodás, vagy ezek konfliktusban állnak egymással? Köszönöm szépen, öné a szó. Well, I, Mr. Nicholson accuses me of doing... Nicholson úr azt mondja, hogy túl borulátó vagyok, hát Flanagan úr meg azt szokta mondani, hogy túl derülátó vagyok. Ami az legfőbb kérdést illeti, nyilvánvalóan a multilaterális megoldás mindig jobb, mint a bilaterális megoldás. Szerintem ez mindannyian, mindannyiunk számára evidens hiszen a multilaterális megoldással mindenki hozzájárul, mindenki nyer vele, sokkal igazságosabb. A gond az, hogy 2008-ban egy falba ütköztünk a multilaterális szabályozás és a progresszív piacnyitás kapcsán. Arra kényszerültünk, hogy a bilaterális pályára álljunk át, ez a realitás. Ma azt látjuk, hogy a piaci hozzáférés és a különböző vámok kapcsán csak bilaterális tárgyalások léteznek, és a közeljövőben azt hiszem a vto n belül nem lesz további vámliberalizációs forduló. Ugyanakkor a támogatási szabályokról nem lehet bilaterálisan tárgyalni, ennek multilaterális szinten kell történnie. Ezért voltunk sikeresek két évvel ezelőtt a WTO-n belül abban, hogy az export támogatások eltörlésén ről multilaterális tárgyalások induljanak, és most a kereskedelem torzító belföldi támogatás területén ugyanezt történik, itt is csak multilaterális megoldás születhet. Szerintem itt nem a szabadkereskedelmi megállapodások és a WTO közötti választásról van szó. A piaci hozzáférés területén a szabadkereskedelmi megállapodása a jobb, azonban a WTO az egyetlen olyan hely, ahol a támogatásokról lehet tárgyalni, legyen szó belföldi támogatásokról vagy exporttámogatásokról. Reagálnék most a többi kérdésre is, illetve a többi felvetésre teljes mértékben osztom azt a nézetet, amelyet Andrió úr részéről hallhattunk. Igen, nagyon körültekintőnek kell lennünk, óvatosnak kell lennünk. Nem fogjuk a sárga dobozos kiadásainkat a WTO-n belül unilaterálisan csökkenteni, csak akkor tesszük ezt meg, ha ezt mások is megteszik. Miért is mi lennénk a jó fiúk, mit nyerünk ebből. Hát ez egy kollektív erőfeszítés, csak akkor van értelme, hogyha mindenki elindul ugyanabba az irányba, amelyben mi már elkezdtünk elindulni. És még egyszer mondom, a belföldi támogatások területén is csak akkor teszünk vállalásokat, hogyha biztosak lehetünk abban, hogy a támogatásainkat a jövőben is megfelelően megvalósíthassuk. Legyen szó a sárga dobozos, a kék dobozos támogatásokról, és hát a zöld dobozos támogatásokhoz pedig nem fogunk nyúlni a WTO-n belül amúgy sem. Járó kérdésére reagálva az ön által említett támogatás a kék dobozba tartozik. Ez olyan kiadás, amely nem növeli a termelést, illetve nem növeli az árakat. Egy fix hektárszámhoz kapcsolódik, vagy egy fix állat számhoz. Ez a kék dobozos támogatások közé tartozik, és ezt nagyon nagyra értékeljük, mert ez egyfajta elmozdulást biztosít a, a sárga dobozos támogatások felől a zöld tá- dobozos támogatások felé. Ezért is ragaszkodtunk ahhoz, hogy ha a jövőben a kék dobozos támogatásokról valaha is tárgyalás kezdődik, akkor az, ahhoz ragaszkodunk, hogy a mi szabályainkat vegyék alapul. Azt hiszem, sikerült már válaszolnom Andréó úr kérdésére. A VTO-ra vonatkozólag Jár úr szintén rákérdezett a élelmiszerkészlet tartalékolási közprogramra, erre mások is rákérdeztek. A gond az, hogy India nagyon-nagyon magas áron gazdáktól rist és búzát vásárol, ezeket tartalékolják, készleteket halmoznak fel belőle, majd egy alacsonyabb áron adják tovább a polgároknak. Ez egyfajta támogatás a gazdáknak, és a termény egy részét exportálják, legalábbis közvetetten, és olyan országok, mint Pakisztán és a Fülöp-szigetek, amelyek szintén búzát és rist termelnek, nagyon hátrányos helyzetbe kerülnek ezáltal, mint az indiai piacon, mint pedig a többi ázsiai piac szempontjából is. Összességében ez az élelmiszerkészlet eh, tartalékolási programokkal kapcsolatos probléma. Sokszor az élelmiszer ellátás biztonsága érdekében eh, halmozzák fel a készleteket, de más részről egyfajta torzító hatású támogatásként is használhatják ezt. Bizonyos termékek esetében jelen pillanatban a rézs és a búza érintett. Valaki a GMO-kra kérdezett rá, és azt szerette volna tudni, hogy a mi GMO-mentességre törekvő politikánk az USA-val konfrontációt okoz-e a WTO-n belül. Én azt mondanám, hogy nem annyira. A jelenlegi bizottság gomb belül, illetve annak vezetésével körülbelül 50 génmódosított termék esetében adtunk ki engedélyt az importra, ide tartoznak a különböző szójababfélék és takarmányok és hasonlók. Az EU-s jóváhagyási rendszer jóval gyorsabban működik most, mint régebben. Az USA megértette, hogy van egy bizonyos álláspontok a génmódosított termékekkel kapcsolatosan. Az USA főként amiatt aggódott, hogy nem hajtjuk végre megfelelően a szabályokat, ez megváltozott, rengeteg génmódosított terményre vonatkozó jóváhagyás átment az elmúlt években, és egyenlőre az USA most nem igazán tartja ezt problémának. Takula úr azt szerette volna tudni, hogy mi az afrikai álláspont a ma délután vázolt ügyekkel kapcsolatosan. Az afrikai álláspont nem egységes, a különböző afrikai országok között hatalmasak a különbségek, függően az adott ország gazdasági, politikai helyzetétől és így tovább. De hogyha bármiféle tendenciát meg lehet állapítani, akkor az talán az, hogy az afrikai országok csoportja nagyon szigorú szabályokat szeretne a fejlett országokra nézve, afrikai országokra nézve viszont engedékeny szabályokat de hát nem feltétlenül a fejlett országok azok, akik a mezőgazdaságban torzulást okoznak, elsősorban Kína, India és mások említendők itt, akik közpénzeket használnak fel a kereskedelem torzító gyakorlataik fenntartásához, ez pedig Afrikának okoz károkat. Ami pedig a gyapotvitát illeti például, a nyugat-afrikai gyapot termelők gondja nem elsősorban arra vezethető vissza, hogy az EU támogatja a görög, illetve a spanyol gyapott termelőket, sokkal inkább a kínai támogatások okoznak gondot. Kína hatalmas támogatásokat folyosít gyapott termelőjének, hogy versenyképessé tegye őket, ez pedig a szegényebb országok kárára történik. A végén fogok majd kitérni a Brexitre. Erenc Garcia úr is felvetett néhány nagyon érdekes dolgot. Talán nem hangsúlyoztam eleg, eléggé, de hadd mondjam el még egyszer. Nem fogadunk el semmiféle új szabályt a WTO belül a mezőgazdaság vonatkozásában, amely ellehetetlenítené, hogy a jelenlegi kék dobozos vagy sárga dobozos támogatásainkat fenntartsuk vagy ami azt jelenteni, hogy nincs elég mozgásterünk a jövőre nézve. Ha a WTO-nak további tagjai csatlakoznak hozzánk a reformok terén, akkor szívesen elindulunk ebbe az irányba, de nem fogunk egyedül elindulni, és nem fogunk egyoldalúan korlátozásokat bevezetni magunkra nézve. Néhány konkrét esetet is említett az USA-ra vonatkozólag. Az olajbogyót nem tudom, hogy említette vagy nem említette. Igen, van néhány kereskedelmi akadály, az, amely aggodalmat jelent, vagy aggodalomra ad okot az USA-val kapcsolatosan, megpróbáljuk azonban ezeket a kérdéseket tisztázni. Mielőbb De Castro úrra nézek és másokra, amikor decemberben Washingtonba utaznak az Európai Parlament transatlanti kapcsolatokért felelős grémiumának tagjaként, akkor remélem szóvá teszik azt, hogy mennyire fontos az USA és az EU közötti kereskedelem szabad áramlása, és mennyire fontos, hogy a bor, a szardella és az olajbogyó kapcsán ne legyenek akadályok. Flanagan úr arra kérdezett rá, hogy a Trump kormány működése hogyan hat a WTO-ra. Jelen pillanatban az USA nem igazán nagy szószólója a multilaterális megállapodásoknak a WTO-n belül, ez ilyen egyszerű. Az USA jelen pillanatban elsősorban a vitarendezési eh, kérdésekkel foglalkozik a WTO-n belül, mert úgy gondolja, hogy a vitarendezési grémium túllépett a kompetenciáin, ezt eh, próbálják megnyírbálni. Az USA tehát a WTO-n belül jelenleg ezzel foglalkozik, jelen pillanatban nem hajlandó fontos új szabályokról tárgyalni. Remélem, hogy idővel ez megváltozik majd, de jelen pillanatban ez a helyzet. Azt hiszem, Nicholson úr kérdésére már válaszoltam. A WTO és a szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán nem egy bináris rendszerről van szó. Jelen pillanatban a piaci hozzáférésről ö, szóló döntések főként szabadkereskedelmi megállapodások révén születnek. A WTO-n belül sorol ezen nincs lehetőség jelen pillanatban, amit nagyon sajnálatosnak tartok. De a, mi a szabályok meghozását életi, azért lehet, hogy a VTO-n belül még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Végül Takula óra elment már, de azért megválaszolnám a kérdését, mert gondolom a jelenlévők között még érdekel valakit, igen, ön is említett ezt a kérdést. Tehát a Brexit kapcsán két dolgot tudok megemlíteni a WTO-n belül. Az egyik a ö, kvóták kérdése az Egyesült Királyság kilépését követően, a második pedig az, hogy amikor az Egyesült Királyság a saját belföldi támogatásokra való rendszerét létrehozza, mekkora lesz az Egyesült Királyság része, és mi jut az EU-nak. Először is, ha a sárga dobozt nézzük, ez az EU támogatások azon részét öleli fel, amelyek egy felső plafonhoz köthetők, illetve amelyekre egy felső plafon vonatkozik. Ez a barna oszlopokra, vagy a barna szakaszokra vonatkozik itt ezen a grafikonon. Körülbelül 110 milliárdról beszélünk, ez a felső határérték. Azt hiszem 9-10 milliárdot költ el az EU, nem tudom, Jens, te talán pontosabban tudod, hogyan veszük ki ebből az Egyesült Királyság részét. Megnézzük, hogy az Egyesült Királyságnak mekkora volt a része, amikor csatlakozott a 12-ekhez. Ez lesz az EU aránya, az, e, illetve az Egyesült Királyságra jutó arány. Minden egyes bővítéssel növeltük a kiadásainkat az egyes új tagállamokra vonatkozó kiadásokkal. Ennek a fordítottja történik, amikor egy tagállam kilép az EU-ból, a teljes összegből kivonjuk az Egyesült Királyságra eső részt. A másik kérdés, amelyel foglalkozunk a WTO-n belül, az a vámkvótákra vonatkozó kérdés ha 100 ezer tonna szárnyas hús érkezik az EU-ba, akkor hogyha az Egyesült Királyság kilép, akkor a saját független WTO rendszerét kell kialakítania, hiszen egy önálló tagja lesz immáron a WTO-nak, és akkor az Egyesült Királyságnak is meg lesz a saját szárnyas kvótája. Megnézzük, hogy az EU-s kvótából mennyi az Egyesült Királyság fogyasztása, legyen mondjuk például 15 ezer tonna, akkor a jövőre vonatkozólag 15 ezer tonna jut az Egyesült Királyságra, és 85 ezer tonna az EU megmaradó tagjaira. Ez tehát a for- ismét csak a fordítottja annak a megközelítésnek, amelyet akkor alkalmazunk, amikor a vámuniók bővülnek, illetve hogyha amikor a Vámunió bővül, illetve újabb tagállam csatlakozik az Európai Uniónak. Ezzel a megközelítéssel ugyanazt a fajta piaci hozzáférést biztosítjuk, mint az EU-s csatlakozás előtt. A gyakorlatban kb. 12 érzékeny kvóta van, a, a cukor, a szárnyasok, a marhahús, talán még egy-két gyümölcs vagy zöldségféle tartozik ide, mindenki tudja, hogy melyek a problémásabbak, problémásabb termékek, problémásabb termékeny, termékek, és a fogyasztásnak megfelelően, tehát arányosan határozzuk meg a mindenki első részt. Jelen pillanatban tárgyalunk a tagokkal, még nincs megállapodás. Három héttel ezelőtt Genfben mutattuk be ezt a megközelítést, ezt a javaslatot. Az USA, Ausztrália, Új-Zéland, a többi partnerünk nyilván megfogalmazott aggályokat, kérdéseket. Biztosak akarnak lenni abban, hogy a statisztikáink pontosak, és mi nagyon nyita, nyíltan folytatjuk le ezt a vitát velük. Dziękuję panie dyrektorze za informacje, za odpowiedzi za wymianę poglądów. Köszönöm szépen az információkat. Abban bízunk természetesen, hogy jó eredmény születik a miniszterek ülésén Buenos Airesben. Sok sikert kívánunk természetesen, és Örülünk a következő látogatásának a szakbizottságunkban, ahol majd beszámol az elért eredményekről. Köszönöm még egyszer, amennyiben további megjegyzésük nincsen ehhez a ponthoz, tehát sok sikert és sok szerencsét a bonyolult tárgyalásokon. Folytatjuk a munkánkat, a napi rendünk hetedik pontjával. Köszönöm szépen az előadóasszonynak, hogy hozzájárult a pont tárgyalásnak elhalasztásához az imént, most pedig Dancsila asszony mutatja be a saját véleményét. Itt az Európai Unión belül szerkezetileg hátrányos helyzetben lévő régiókról beszélünk. A regi bizottság készít egy saját kezdeményezésű jelentést, és nekünk lesz ehhez egy véleményünk. Fontos, hogy ehhez elmondjuk a véleményünket, mert a strukturálisan gyenge térségek mindenek előtt vidéki térségek, de hát természetesen ezt bízzuk először az előadó asszonyra. Köszönöm szépen. Az Európai Unió a világ egyik leggazdagabb térsége. Ennek ellenére óriási különbségek vannak az unión belül a bevételeket és esélyeket illetően. 47 régió, 8 tagállamból szerepel olyan régióként, ahol alacsonyak a bevételek, a jövedelmek, és ahol az egyfőre jutó jövedelem messze alul múlja az EU átlagot, viszont jelentős növekedési potenciált mutatnak. Megállapítást nyert az is, hogy az alacsony jövedelmű régiók, ahol a bruttó jövedelem nő, ugyan, de még mindig nagyon messze vannak az átlagos értékektől. Dél-Európában és Kelet-Európában vannak ezek a régiók. A mezőgazdaság tipikusan igen fontos ezeken a területeken, és fontos bevételi forrást is jelent egyben. A második pillér a kapon belül ezért egy fontos finanszírozási eszközen a területen, hogy a gazdasági növekedést erősítsük ezekben a térségekben, ahol szerkezeti nehézségek vannak. Ez egy gazdasági ösztönzést is jelent arra nézve, hogy erősítsük ezeket a területeket. A mezőgazdaság egyébként fontos munkahelyi teremtő, éppen az alacsony jövedelmi területeken fontos ez, vagy ott, ahol alacsony a növekedés. Fontos, hogy fenntartható növekedés jöjjön létre, hogy munkahelyeket teremtsük, és emeljük a jövedelmeket a strukturális öngyengetésekben Ezzel védjük a vidéket, és megelőzzük azt, hogy elmenekülnek, elköltözzenek az emberek. Ezért fontos, hogy ezeket a forrásokat jól használjuk fel, hiszen erősíteni kell ezen térségek versenyképességét személyre szabott projektekkel egy bottom-up megközelítés keretében. Fontos az, hogy helyi intézkedéseket hozzunk, amelyek elősegítik a helyi fejlődést. Az érintetteknek össze kell fogniuk bizonyos projektekben, hogy ezek jól valósuljanak meg. Ide tartozik a jó infrastruktúra, és mindenek előtt, hogy egy nagy teljesítményi gyors internetet hozzunk létre, amivel bevonjuk ezeket a fejlődés főáramába, és így tudunk jól képzett embereket vonzani. Egy vidéki térség, amely digitálisan a hálózatba kötött már, hozzájárulhat ahhoz, hogy felődjünk például partnerségeket alakítsanak ki a kutatásban, vagy kezdeményezéseket az Európai Innovációs Partnerség keretében. Ezzel el, el lehetne jutni oda, hogy a mezőgazdaság fejlettebb legyen, és a gazdasági növekedés létrejöjjön a strukturálisan gyenge térségekben. Ez lenne röviden az, amit üzenni akarok ezzel a véleménnyel, és kíváncsian várom azt, hogy önök hogyan tudnak, kívánnak ehhez hozzászólni a módosítóikon keresztül. Köszönöm. Andrió úr. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadóasszonynak, és gratulálni ezen fontos véleményéhez. Nagyon sok mindenben egyetértünk, különösen ami a globális stratégiát illeti a helyi fejlesztés a területek szintjén, tehát olyan területeken, ahol lemaradtak a régiók. Ami a LEADER kezdeményezést illeti, erre is utalnak a jelentésben, és ez nagyon fontos, itt a alulról felfele építkezés megközelítésével lehet a helyszínen jelenlévőknek a sorsukat a saját kezébe venni. Ezt én úgy gondolom, hogy ez a józanészt követő döntés, és így nem csak a mezőgazdasági, aspektusokat lehet figyelembe venni, erre szükség van, de ez önmagában még nem elég, hanem egy integrált projektben kell meghatározni az összes ágazat, amelyel a vidéki területeken ezen struktúrát ki lehet alakítani. Annál is inkább, mert vannak például ö, sérülékenyebb ö, területek, például hegyi területek, a jelentéshez majd módosítókat fogok benyújtani, és szeretném elmondani, hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz a kapcsolat, amelyről most sokat beszélünk, de nehéz ezt megszervezni a vidéki területek és a városi pólusok között. Fontos itt egyensúlyt kialakítani, ez nagyon fontos. És ez bekerül majd a jövőbeni kapreformjába is. A urbánus, városi pólusok és a vidéki területek közötti szerződésekben kell tükröztetni ezen nagyon fontos eredményeket és megközelítéseket, ami a vidékfejlesztést és a városfejlesztést illeti. Elnök úr, Hanno Takula úr nevében szólok hozzá, ő az árnyék előadó a frakciónkból. Üdvözöljük mi is Dancsila asszony jelentését, fontosnak tartjuk. Kiegyensúlyozott jelentést készített, és mi is attól tartunk sajnos, hogy a következő több éves pénzügyi kereten belül bizony nyomás alakul ki a kohéziós alapra, és tényleg szükségesnek látjuk mi is azt, hogy ne korlátozzuk a kohéziós alapokat olyan régiókban, ahol alacsony a jövedelem, de terjesszük ezt ki az olyan területekre is, ahol alacsony a növekedés. Számunkra fontos, hogy a második pontot intenzívebben emeljük ki, ahol célzottan arról beszélnek, hogy éppen a LIDER projektek keretében a bottom-up megközelítést kell alkalmazni, hogy a LIDER akciós csoportok ténylegesen fontos szerepet játszanak ebben, a tő, másik pont, amiről beszél, a digitalizáció. Mi ezt azért szeretnénk alaposabban megvizsgálni, mert ez persze nem csak esélyt jelent, hanem adott területeken munkahelyeket szorít ki. Itt egyensúlyra van szükség, egy kiegyensúlyozott ö, oktatási ajánlattal, és ami még nagyon fontos nekünk, az az Európai Innovációs Partnerségek szerepe. Itt számos országban van még potenciál, itt akár többet is tehetnénk, éppen az Európai Innovációs Partnerségek, amelyek a hálózatba kötésre hivatkoznak, és a jó gyakorlatokat alkalmazzák, most ezeket jobban ki kell emelni. Rópi Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy fontos ez a jelentés. Ez fontos egyes országban, másokban talán kevésbé, de mindenek előtt a periférián, a távol lévő területekre vonatkozik ez, a külső határokon helyezkedne ezek általában el, és a külső határok olyan területekkel határosak, ahol mondjuk még alacsonyabb az életszínvonal, a város és a vidéki térségek közötti szakadék is fontos, és számosokra vezethető vissza, ezért el kell végeznünk az feladatokat, hogy ezt csökkentsük. Egy néhányat szeretnék most megemlíteni ezek közül. Ami a fiatalokat és az idősebbeket is illeti, gyakran elköltöznek, elvonulnak, feladják a mezőgazdasági tevékenységet. Ennek az egyik az oka az, hogy nem látnak világos perspektívát a jövőre nézve. Természetesen van egy fennálló támogatási rendszer, de mi lesz a következő pénzügyi keret idején? És nincsen meg az adott biztonság, nem tudják, hogy érdemesebb befektetni ők hogy ez megtérül a jövőben. Itt évtizedek óta folyó területeken az emberek talán jobban megbíznak ebben, ha már régóta dolgoznak a mezőgazdaságban, míg az újabban csatlakozott területeken, ahol a mezőgazdaság nem annyira, és általában a gazdasági fejlődés nem annyira konkrétan megjósolható, talán nagyobb a bizonytalanság. És ez az embereket elriasztja, arról nem is beszél, hogy gyakran a befektetések is többe kerülnek. Az emberek elindulnak a városi területekre, az embereknek persze, hogyha állattenyésztésről beszélünk, ott kell maradniuk, de ez egy nagyon nagy feladat is. Ezért az emberek először az állattenyésztést adják fel, növénytermesztésbe mennek, ez nagyobb rugalmasságot biztosít, de ez a folyamat itt nem áll meg. Tehát azonosítani kell a konkrét problémákat, és utána meg kell oldani őket, hogyha haladni akarunk. Egy további akut probléma még az eltérés a támogatásokon belül az EU-ban mert a támogatás szintje igencsak eltérő lehet, akár a duplája is lehet az egyik területen a másiknak. Ez tehát a kiindulási helyzet, és azt gondoljuk, a biztos is azt gondolja, hogy ezeket az eltéréseket meg kell szüntetni a régi és az új tagállamok között, akkor egységes lesz majd Európa, és abban bízom, hogy a következő pénzügyi uh, terv keretei között ez sikerül majd megvalósítani, hogy mindenki ugyanazt a támogatást kapja, és ugyanazon lehetőségeket és esélyeket a versenyben való részvételre. Beszéljünk ezek után a második pilléről, ez egy megosztott, számos területet tartalmazó kérdés ez. Itt a LEADER programot kell megemlíteni, de hát a pénz igencsak korlátozott, ami itt ezen belül rendelkezésre áll, talán egy adott százalékos arányt kéne meghatározni, amit nem szabad másra felhasználni, csak a LIDER programokra, mert a tagállamok nem használják fel helyesen a támogatásokat, és kiegészítő programokat indítanak, és egyre inkább csökken a LIDER program szerepe. Remélem ilyen, remélem, ilyen értelemben tudunk döntéseket hozni. Köszönöm szépen. Ja. A régiókról beszélünk, amelyek jobban függenek a második pillér finanszírozásáról, és állandóan beszélünk az egyszerűsítésről, a második pilléren belül, és látni kell, hogy a finanszírozási jelentés részem ide került, és bizonyos az állam szintje alatti ügynökségekhez kerülnek a pénzek, és gratulálni szeretnék a képviselőnek a jelentéshez. De van itt egy dolog, amit a képviselők tehetnének a lemaradás ellen. Senki sem mondta eddig, hogy az legfontosabb szerintem, amit a képviselők tehetnek a lemaradó térség érdekében. Ne tegyék tönkre az emberek munkáját, és ők jöjjenek el legalább a saját munkájuk, mert nem vagyunk elegen, és ez nem tisztességes így. amikor a strukturálisan gyenge térségekről beszélünk, akkor gyakran távoli területek jutnak eszünkbe, vagy perifériás területek, de számos tagállamban vannak olyan régiók is, amelyek egyáltalán nincsenek távol, és a, ha a gazdák feladják a földjeiket, ez éppen oda vezet, hogy az elköltözők miatt strukturálisan gyengévé válnak ezek a területek. A kohéziós politika érintve van, a források, amiket erre szánunk, az a benyomásom néha, hogy túl kevés kohéziós forrás kerül a kevésbé fejlett területekre, és túl kevés pénz kerül a vidéki térségekre, miközben folyamatosan a területi kohézióról beszélünk. Kérem, megadom a szót a, az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyára az a helyzet, a strukturálisan gyenge területeken a mezőgazdaság fontos szerepet játszik, és számos régióban ez az egyetlen jövedelemforrás. Meggyőződésem ezért aztán, hogy az önök hozzájárulása erősíteni tudja, jobbá tudja tenni ezt a véleményt. A módosítóikat előterjeszthetik, és minden egyes módosító esetében azt kell, hogy mondjam, hogy különböző helyzeteket vázol a módosító, amelyekkel találkozunk a régiók szintjén, az viszont fontos, hogy az összes módosító, amit készítenek, és általában a jelentés tényleg hasznára javáljon ezen területeknek. Örömmel várom majd a módosítóikat. Köszönöm szépen. November 10-ig lehet előterjeszteni ezeket a módosítókat. Ezután kerül sor arra, hogy megvizsgáljuk ezeket. Egy utolsó pontot tárgyalunk még meg a 2013-as korrigendum december 17-éről. Nincsen kifogás egyelőre a korrigendummal kapcsolatban. Ezek után abból indulunk ki, hogy ezt az említett módosítást el lehet fogadni. És ilyen értelemben teszünk majd javaslatot. Találkozunk újra csütörtökön 9 órakor ö, szavazunk, tehát hozzák magukkal a szavazókártyájukat. Egy kellemes estét kívánok mindenkinek. Köszönöm, ezzel lezárom az ülést.